és mindkét részről úgy véljük, hogy, hogy mind a, a sarkvidéki tanács, mind pedig az Európai Unió erő, számára előnyös lehet az, hogyha az Európai Unió állandó megfigyelővé válik. Az őslakosok is nagyon fontosak számunkra. Szeretnénk széleskörű párbeszédet kiépíteni velük, szeretnénk egy globális politikát kialakítani az őslakosokkal kapcsolatban, amelyeket a világ más táján is elfogadnak. Az első találkozóra az őslakosok szövetségével márciusban került sor Brüsszelben, és engedjék meg, hogy három területet kiemeljek, ahol úgy véljük, hogy az Európai Unió gyakorlati hozzáadott értéket jelenthet a környezetvédelem, illetve a tenger szempontjából az északi sarkvidéken, és itt különösképpen gondolok a sarkvidéki tanácsra. Voltak, vannak olyan szennyezőanyagok, mint a fekete szén, a metán, amelyek rövid rövid lebomlás idejük viszont elég nagy hatással járnak. A klímaváltozás elleni harc a sarkvidéken mindenképpen ezekre a rövid élettartamú, illetve hosszabb élettartamú gázokra kell koncentrálnia, azokra, amelyek a sarkvidékön kívülről érkeznek. Mindenképpen szeretnénk ezekkel a rövid élettartamú gázokkal kapcsolatban eljárni. Az, hogy csökkentsük ezenek a hatását, illetve csökkentsük a légszennyezést ezen a területen, ez a ez nagyon fontos az Európai Unió közvetvédelmi politikája szempontjából. A második terület, amely fontos, az a problémák megfigyelése, megfigyelése annak érdekében, hogy a közvetelmi tendenciákat jobban átlássuk. És itt eh, azt javasoltuk, hogy egy fenntartható sakvidéki hálózatot kívánunk létrehozni, amelyet eh, együttműködve valósítanak meg a sakvidéki tanácssal. Ezen kívül a bizottság szeretné a nemzetközi kapcsolatokat előtérbe helyezni, a nemzetközi szinergiákat, hálózatokat. Ezen kívül szeretnénk elkülönni azt, hogy az erőfeszítéseik megkettőződjenek, sokkal hatékonyabban szeretnénk a rendelkezésre álló eszközöket felhasználni. Az Európai Unió értékelési ügynökségeinek már megvannak a tapasztalatai a nemzetközi együttműködésben, illetve a hálózatokat illetően, adatok megosztását illetően. Szeretnénk ezeket rendelkezésre bocsátani, majd a megfigyelési hálózat kiépítésekor. Harmadik pont az az integrált tengeri politika. Három évvel ezelőtt az Európai Bizottság elfogadta az integrált tengeri politikát. Azóta az új politikai megközelítés eredményei már egész Európa szerte láthatóak. Ez az integrált politika arra épít, hogy, a, hogy az északi sakrai területe e, egyedülálló, és ezért e, kiemelt figyelemre van e, szüksége. Azt is felismertük, hogy számos probléma, amelyel a sarkvidék szembenéz, az máshol jön létre, például az Európai Unióban, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió tapasztalata gyümölcsöző lehet ennek a területnek a számára is, és szívesen rendelkezésre bocsátjuk ezt a tapasztalatot a sarkvidék számára. Köszönöm szépen a figyelmüket! Grazie, dottor Reynolds. Eh, possiamo allora aprire... Köszönöm szépen, Reynolds úr. Most pedig megnyitom a vitát. Először Gáler jelentéstévőnek adom meg a szót, aki bevezetőt tarthat. Köszönöm szépen, elnök úr. A végén szeretnék hozzászólni inkább az összefoglalóban, de egy kérdést feltennék a szakértőknek. Először meg szeretném köszönni ezt az áttekintést a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekről, eznek kihatását a tengeri útvonalakra, ezen kívül az érintett államok érdekeit illetően, a politikájukat illetően, Arctic uh, Council. Um, az Arctic Council tevékenységét illetően hogyha így bevezették ezt a témát, hogy változni fog a helyzet a klímaváltozásnak köszönhetően, különösen a tengeri útvonalak, akkor felmerül a kérdés, hogy a környezetvédelemmel mi a helyzet ezen a területen a bányászatnak, kitermelésnek mi lesz a helyzete, kőolaj, földgáz kitermelésnek. Önök szerint ez hogyan hat ki a governance kérdésére, a kormányzás kérdésére? A jelenleg létező jogi keretek, rendelkezések, az ENSZ konvenciója a tengeri jogról, a hajózási jogról elegendően ez lesz -e a fő alap, ami továbbra is releváns lesz, vagy új jogi keretekre lesz szükség ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. Teljesen új jogi megállapodásokra lesz szükségünk? És ha igen, akkor az Európai Uniónak mi lesz a szerepe, hiszen mi jogalkotói munkát is végzünk, és ma is már közvetve kihatunk a régióra, még akkor is, hogyha nekünk nincs partvidékünk az északi sarkkal, határos partvidékünk. Ön hogy látja az EU szerepét? Köszönöm szépen, Gáler úr. Most pedig megadom a szót Jakoncári kollégának, ő az árnyékentéstől. Öt percre, önél szó. Kiitoksia, puheenjohtaja. Professzori Ingimundasson... Köszönöm szépen. Ingemundatszon professzor azt mondta, hogy részleges megoldásokra nincs szükségünk. <clears throat> De mire van szükségünk, de és gyorsan? A bizalomra. Annak érdekében, hogy a területi viták ne éleződjenek ki, és ne fokozódjanak általában véve úgy tekintenek az északi sarkra, mintha ez egy Eldorádó lenne, és mindenki tudja, hogy az erőforrások a földgömbnek ezen a részén, az északi sarkon rejlenek, és mindenki első akar lenni a kitermelésben. Ezért aztán a bizalom, a kölcsönös bizalom különösen fontos most. Van egy ötletem, természetesen ez nem egy személyes ötlet, hanem az az ötlet, amit Hillary Clinton is mondott. Ami az északi sarkot illeti, teljesen új nemzetközi együttműködési modellt kell teremtenünk. Hiszen az Arctic Council-nak is fokozni kell a szerepét, de mégis úgy tűnik, hogy nem túlságosan bíznak ebben a szervezetben. Tehát, és ezt kérdezem önöknek, lehetséges lenne az, hogy egy tudományos szervet hozzunk létre, csak úgy, mint a klímaváltozást illetően. Ez egy interdisziplináris szervezet lenne, és javaslatokat tehetne a jogalkotással kapcsolatban és más ügyekben is. A régiót illetően. Annak érdekében, hogy a vitát és a kormányzással kapcsolatban kialakult érdek ellentétek ne fokozódjanak. Ezen kívül több információra lenne szükségünk. Így aztán jó ötletnek tűnik az, ha lenne egy sarköri információs központ. Lapföldön, Rovaniemiben létezik egy ilyen központ, jó lenne, hogyha ez az információ cserének a központja lehetne, és a bizalomépítés is segíthetni. Köszönöm. Grazie onorevole. La parola alla collega... Eh, köszönöm szépen. Most pedig Schreiber Jensennek adom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én a hamburgi önkormányzati szervnek tagja voltam, és ott gyakran foglalkoztunk a hamburgi kikötő kérdésével. Ez Németországban a legnagyobb, Európában a második legnagyobb kikötő. A Beluga hajózási társaság tavaly nyáron ellenőrizte, hogy profitábilis lenne-e, hogyha az észak-keleti átjárót használnák Európa és Ázsia között. Az én kérdésem az, hogy egy tengeri útvonalat, hogy biztonságos útvonalat tegyünk, ahhoz milyen lépésekre van szükség? És önök szerint az Európai Unió ezt a tengeri útvonalat hogyan tarthatná fent, hogyan fejleszthetné, hiszen nagyon fontos a jövőben a gazdaságunk szempontjából. Ezen kívül az uniónak mik a lehetősége és szerepe a különböző fórumokon, amely az északi sarkvidékkel foglalkozik. Köszönöm. La parola all'onorevole... Köszönöm. Lőzing, asszony, öné a szó, persze. Mikro. Jetzt besser? Also nochmal vielen Dank. Äh Köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos információkat. Ismételten foglalkozunk ezekkel a témákkal, hiszen ezek a jövőben nagyon fontosak lesznek. Számos elemzést olvastam, amelyben ellentétben Inimon Nácon úr bemutatójával kapcsolatban számos konfliktust említettek. Azt mondják, hogy az északi sarkvidéken számos geopolitikai összetűzésre kerül majd sor a jövőben. Úgy gondolom, hogy az óriási kihívás a polgári konfliktus megoldás szempontjából, és az Európai Uniónak itt is jó példával kell előjárnia. Figyelembe véve a legutóbbi olajkatasztrófát a mexikói öböl kapcsán számos szervezet, mint például a WWF, moratóriumot kérnek az északi sarkvidék területén az olajkitermelésre és eh, én szeretném megkérdezni, mit gondol erről a javaslatról. És Gáler úrnak pedig azt mondanám, hogy én ezt kérdezem magamtól, és ezt kérdezem, hogy a meglévő jogszabályok elegendőek-e. Szerintem bizalmat tudnánk eh, kialakítani eh, a szabályokkal, és szeretnék utalni a sakvidéki szerződéssel kapcsolatos jogszabályokra. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem gondolja-e úgy, hogy ennek az anta, ant, a déli sarköri egyezménynek megfelelően kellene kiépítenünk jogszabályokat, hogy a észak és akkori területén is meg lehessen tiltani a természeti kincsek kitermelését. A szomszédos országok ezt, idáig, ezt idáig elutasították, lehet, hogy pedig ez a legjobb megoldás a kialakuló konfliktusokat megelőzni, és hosszú távon az északi sarkvidéket pedig semleges területté alakítani. Köszönöm szépen. Grazie onorevole Lösing. La parola all'onorevole Kowal per 5 minuti. Köszönöm szépen, Kowal kollega 5 percben. Köszönöm szépen. A bizottság eh, képviselője azt mondta, hogy vannak információink eh, azokról a népekről, amelyek a sarkvidéken élnek, és az első találkozóra is eh, sor került már az őslakossággal. Az én kérdésem az lenne, hogy ezek az őslakos szervezetek, ezek mit szeretnének, mit szeretnének ők, és mit, szeret, mit gondolunk mi az ő igényeikről. Kérném, hogy mondjon konkrét példát, mert biztos szeretnék lenni abban, hogy ezekkel a népekkel úgy foglalkozunk és úgy bánunk, amit megkövetel a megfelelő tisztelet irányukban. mert ezek a népek, és nem csak az, az uniós kapcsolatok, mik, milyen kapcsolatok vannak nem csak az unióval, hanem a más államok között is, milyen kapcsolatok vannak, a, olyanokra gondolok, amelyek ugyancsak itt ezen a területen érdekeltek, illetve mi az uniónak a véleménye az őslakosság igényeiről, szükségleteiről. Köszönöm szépen! Jatimáki asszony következik, aki az Aldénak az árnyék jelentéstevője 5 percben. Tisztelt elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének, Gáler úrnak, hogy megszervezte ezt a szemináriumot, illetve ezt a meghallgatást és vitát a sarkvidékről. és hogy különösen, hogy ez a parlamentben kerül megtartásra. A parlamentnek mindenképpen aktívnak kell lennie ebben a témában, részt kell vennie mindazon vitákban, amik folynak, és kezdeményeznie is kell. A hangsúlyozásra került már az, hogy mit gondolunk a klímaváltozásról, illetve a klímaváltozás hogyan hat a sarkvidékre és a környezetre. Nyilvánvalóan itt is szükségesek a hatástanulmány jelentések elkészítése és annak megvizsgálása. A másik dolog, a, a másik kérdés az őslakosságnak a jogai. Az egy, két a norvég, eh, finn és svéd eh, lapföldön találhatóak a számik, eh, ők meghallgatásra kerülnek, és e tekintetben a tagállamok, ideértve az Európai Uniót is, el kell, hogy ismerjék, hogy egyáltalán nem példás maga, nem mutattunk példás magatartást, Folyamatos párbeszéd folyik a parlament és a számi népek és a más tagállamok között. Nem lehet egyszerűen politikai döntéseket hozni, anélkül, hogy meghallgatnánk azokat a népeket, akiket ezek a politikák közvetlenül érintenek. Szeretném hallani a véleményét erről a rendszeres párbeszédről, milyen megállapodások vannak kialakulóban. És harmadsorban Lisa eh, Jakensson asszony eh, említette, és nagyon szép szavakat mondott, és csak támogatni tudom az elképzelését a ö, sarkvidéki információs központtal kapcsolatban. Ez Rovániában lenne, ahol már meg is vannak az épületek. és ez seg elégítené ki az északi hálózatnak az igényeit, ebbe e, egyetemek és más intézmények is szerepelnek. Átfogó hálózatról van szó, ami kutatást szolgálja és a szinergiát tud létrehozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jatemáki úr most már felezni kell a hozzászólási időt a következő hozzászólóknál, mert nagyon sokan vannak a hozzászólási listámon, és nagyon korlátozott az idő, mert 10 óra 30-kor el kell, menniük a, el kell mennie a jelentéskészítőnek, és a, természetesen a, a, a szakértőknek is menniük kell. Prodi úr. Köszönöm szépen, ez egy rendkívül fontos meghallgatás Különösen akkor, amikor arra gondolok, hogy e, e, mi van a e, természeti erőforrásokkal, és amikor erről a kérdésről gondolkodunk. Amióta az Orosz Federáció Putyin orral kétűzte az ászlaját az északi sarokra úgy, mint a vadállatok, amelyek megjelölik a saját területeket. Az embernek az az érzése, hogy ez a terület nemzeti koncesszióba kerül, került, és ezért azonnali hozzáférést akarnak az erőforrásokhoz. Úgy gondolom, hogy itt ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk, nem csak a sarkvidékről, hanem az, hogy nulláról indulnánk a sarkvidék vonatkozásában, akkor a saját ötleteinket is érvényre tudnánk juttatni. Abból kellene kiindulni, hogy a természeti erőforrások korlátozottak következésképpen egy kölcsönös függőségben élünk. Valamennyi ország egymástól függ, és ezektől a korlátozott erőforrásoktól függ valamennyi ország. Köz, következésképpen egy konszenzusosan kellene gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal, éppen azért, mert ezek korlátozottak, és a konfliktust el szeretnénk kerülni. Azt kérem tehát, azt kérdezem tehát, hogy nem használhatnánk ki a sarkvidéket kiinduló pontnak ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy lehetne ezt inkább politikával kezelni ezt a területet, nem pedig az erővel. Azhoz is hozzá szerettem volna szólni az őslakosok kérdéséhez is. Ez egy fontos elem a szülésünkön, hogy megismerjük, hogy milyen álláspontjuk van és milyen jogaik vannak az őslakosoknak úgy gondolom, hogy ezen a területen is ez egy alkalom lenne arra, hogy az őslakosoknak az befogadását megvalósítsuk. Fontos lenne, hogy bekapcsoljuk őket a döntéshozatalba már kezdetektől fogva. És így módon helyre, megpróbálhatnánk helyrehozni a kialakult helyzetet. E, eddig mindig úgy tűnt, hogy ezeket a népeket kizsákmányoljuk alapvető jogaik figyelmen kívül hagyása nélkül. Köszönöm szépen, Prodi úr, mondja az elnök. Kraszpak e, kollega. Köszönöm szépen. Én is egy olyan országból jövök, Dániából, amelynek határvidéke van, sarkvidékkel. <clears throat> Grönland úgy, választ, úgy szavazott, hogy nem akarnak EU tagságot. Azonban ezen a területen újonnan kőolajat fedeztek fel. De most úgy tűnik, hogy a grönlandiak inkább Amerika felé húznak, nem Európa felé. Csak három állam érintett itt, Finnország és Svédország még, és semmit nem tesznek a tengeri határokat illetően. Én nagyon nagy problémákat látok itt. A kanadai küldöttségnek tagja vagyok, és rákérdeztem, hogy az észak-keleti passzázsal átjáróval mi a helyzet. Mert most úgy tűnik, hogy a hajóktól beszednek díjat, belépti díjat az átjáró használatáért. Igazából nem kaptam választ, amikor föltettem ezt a kérdésemet, ami ezzel kapcsolatot. Én nagyon jónak tartom, hogy felmerül ez a kérdés, de én nem látom, hogy az EU-nak hogy lehetne erősebb szerepe, hogy érhetne el bármit ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Rosbach asszony. Most pedig Táler úr, két és fél percet. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a, ezt a vitát én nagyon érdekesnek tartom, és teljes mértékben támogatom az Európai Unió harmonikus politikáját, amely aktív politikává fog válni a sarkadékkel kapcsolatban, és meg kell ö, eh, állapítani azt, hogy a többi szerepáról is rendkívül aktív ezen a területen. Két kérdést szeretnék feltenni a professzornak. Van-e egyfajta tanulmány, vagy mit gondolnak személyesen arról, hogy eh, hogyan hat a menőkedett eh, forgalom a sarkvidéken eh, ahhoz, hogy a hogy a, hogy a jég még jobban vissza fog húzódni. A, az Alpok területén is láthattuk azt, hogy a forgalom miatt csökkentőjék területe. Ezen kívül a, vannak-e olyan jéggel fedett területek a sarkvidéken, amelyek még nem tartoznak bármilyen ország irányítása alá? Köszönöm szépen, Táler úr, mondja az elnök. Kettő és fél percre Tenok úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen a fontos kérdéseket már Rosbach kolléganő feltette. Engem is a grönlandi státusz érdekelt volna. Úgy tűnik, hogy a külpolitikájukat még mindig ráhagyják Dániára, és technikailag függő, tehát függő terület, de most egyre inkább a függetlenség felé törekednének. Tehát Grön Land külpolitikáját, hogyha a Dán külpolitika keretében folytatják, talán ez nem helyes. Ez az egyetlen terület, amit valaha is kivontak az Európai Unió területéből, úgyhogy jól meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. A másik megjegyzésem, az egyik GUE tag tette ezt a megjegyzést, hogy a természeti erőforrásokat meg kellene őriznünk az északi sarkon. Miért? Miért kellene megőriznünk? Mi? Miért rossz az, hogyha kiaknázzuk a kőolaj és földgáz erőforrásokat, hogyha ez a olcsóbb energiát eredményez az állampolgáraink számára. Nem tudom, ez nem egy természetvédelmi terület, ez nevetséges. Egyszerűen a törvényeket tiszteletben kell tartani, és természetesen valami együttműködési formát kell kidolgoznunk a déli sarki egyezmény analógiájára, de azt gondolom, hogy mégsem működne, mert az egy óceáni terület, ez pedig egy föld terület. Természetesen a mély tengeri kőolaj kinyerés és földgáz kinyerést illetően nem mondhatjuk azt se az oroszoknak, se az amerikaiaknak, hogy nem bányászhatnak itt, hiszen ez egy olyan terület, amely tele van természeti erőforrásokkal, és az egész világ ki van éhezve ezekre az erőforrásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tának úr. Most pedig a szakértőknek adnám meg a szót, ugyanolyan sorrendben, mint az elején, és arra bátorítanék mindenkit, hogy 5 percet ne lépjen túl, bár természetesen van egy kis játékterük, hiszen válaszokat várunk a feltett kérdésekre. Önstring professzor. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Legalább két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az egyik az a for, erőforrásokért fő küzdelemmel kapcsolat, vagy ö, ö, erőforrás iránti lázat jelent. Eleve ez a felfogás egy téves felfogás, az én terminológiámban az erőforrásokért folyó verseny egy olyan verseny, amit valamit meg akarnak szerezni, olyan valamit, ami eddig és enkié nem volt, és ami a, ö, az Antark az Antarktiszon a ö, senkié valóban, tehát ott nincs miért futni. Ez az első kérdésem. A, azoknak a tulajdona nemzetközi, és nemzeti jogszabályok szerint is, akik ott élnek. Tehát a küzdelem az erőforrásokért nem megfelelő megközelítés az északi sark esetében. Ott vannak a források, és a partvidéki államoknak a tulajdonát kész, képezik. A második kérdés az azzal függ össze, hogy van-e megfelelő irányítási, kormányzási rendszer, szükség van-e nemzetközi speciális szabályozásra. És ezt követően jön az a vita, hogy a sarkvidéki szerződés szükséges-e, illetve hogy a nagyon speciális óceán területekre más szabályok vonatkoznak, mint az általában vélt átvett óceánokra, és ezek a területek az a világ valamennyi országáé. A sarkvidéki óceán egyet kivételes, más, mint a többi, mert ezen tengeri jég található, és ez a tengeri jégről még nincsen semmiféle szabályozás. 320 különböző cikk vonatkozik ide, van egy olyan, amelyik a jéggel szennyezett vizekkel foglalkozik, de kifejezetten a tengeri jégre vonatkozó rendelkezések nincsenek. A tengeri jeget területnek kell tekinteni, mert arra rá lehet szállni repülővel, ott lehet kutató állomást létrehozni, ezt évek óta tesszük, tehát nyilvánvaló, hogy ennek is van valamilyen ö, hasonló értéke, mint a föld tulajdonjognak, csak nincsen meghatározva. A víz, ez jó, ez víz, de végül is ö, itt ö, régen az volt a ö, megközelítés, régen soha, semmiféle hajó nem járt át ezeken a területeken, ezeket nyílt tengernek nevezték egyszerűen, ö, most viszont már vannak olyan hajók, amik át tudnak itt mennek. Igen, ezeket nyílt víznek tekinthetjük. Azonban ennek ellenére van vita, legalábbis a 60-as, 70-es években már voltak viták arról, hogy a tengeri jég az mi, vagy mi nem. Ezt nem szabad elfelejteni. Például a, hogy Kanada és Oroszország is tartott ezzel kapcsolatban tárgyalásokat, és beszéltek arról, hogy a, vajon a tengeri jeget azt területként kell-e kezelni. Hogy rövidre zárjam, a kérdés az az, hogy mi a tengeri jég, és lehet-e ebből Okozhat-e ez konfliktust? Nem tudom. Köszönöm szépen. Ingi Mudrasson professzor kapja meg a szót, de kérem, hogy 5 percet ne lépje túl. Azzal kezdeném, hogy nagyon érdekes észrevételeket hallottunk, de több dologgal szeretnék foglalkozni. A jelenlegi jogi keretek igen, az ENSZ nemzetközi tengerjoga adja meg a kereteket, de ahogy már említettem az előadásomban, ebben van bizonyos kettősség. Meg kell néznünk, hogy mi lesz 2013-2014-ben. Ezek nagyon fontos évek, mert Grönland, Kanadának is vannak különböző területi igényei, és Oroszország is benyújtotta igényeit, és de valószínűleg, hogy ezt is meg fogja ismételni körülbelül ebben az időszakban. És azért ér figyelemre méltó ez, mert itt egymást fedő követelések vannak, a kanadaiak, dánok, egy kicsit más az álláspontjuk, mint az oroszoké. De amikor ön arról beszél, hogy verseny vagy futás vagy versengés az északi sarokért. Ugyanez kicsit ugyanolyan, mint a 19. században volt a gyarmatosítás idején. De potenciális viták lehetnek, e, és ezt nem zárhatjuk ki, a, arra tekintetben is, hogy hol húzódnak meg a tengeri határok. Ami Grönlandot illeti, ez egy nagyon kér, érdekes kérdés, és az álláspontja is, azért is, mert ez ö, már érinti az Európai Uniót is. Dánia, Svédország, Finnország, ugye itten érintettek, Grönland nem, és Finnországnak viszont nincsen partvidéke a sarki övezettel. Tehát ez nagyon fontos, és vannak problémák a tekintetben is, hogy az Európai Unió is kérte a megfigyelői státuszt a sarkvidéki munkában, de ez ellenállásba ütközött, és az oroszok meg úgy gondolják, hogy minél kevesebben vannak és foglalkoznak ezzel a témával, annál jobb. Tehát ők nem akarják se Kínát, se NATO-t, se Unió, Európai Uniót, senki más nem akarnak lehetőleg és nagyon sokaknak abban is igazuk van, akik hangsúlyozzák az őslakosságnak a szerepét. Az ő befolyásuk fokozatosan növekvő, az biztos, hogy nem lehet őket innen kizárni. Mindenképpen érdekeltek, és nagyon nagy kérdés ez a, az irányítás szempontjából is Kanadában volt a, e, egy értekezet, ahol ez már nagyon jól látható volt. Uh, Azt hiszem, hogy a, köve, a közvetlen kérdés az valójában önnek szólt nem vagyok igazán szakértője a technikai kérdéseknek, úgyhogy ezt inkább meghagyom önnek. Jó, majd később. De, de miután az Unióban vagyunk, azért az Uniónak is van szerepe, mert ugye nemzeteken átnyúló folyamatokról is szó van. Tehát az uniónak a vezető szerepe a klímaváltozás kérdéseiben, vagy a különböző tengerhajózási kérdésekben azt jelenti, hogy hasonló szerepet játszik, mint az Egyesült Államok. A nemzetközi testületek, mint például a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet, nagyon fontosak ezen a területen. Tehát az Európai Uniónak, még hogyha nincs is közvetlen hozzáférése ezekhez a tanácskozásokhoz, mert nem is tagja a sarkvidéki tanácsnak, úgy gondolom, hogy ezt hosszú távon nem lehet kizárni, és a végül is érintett fél. Ugyanez a helyzet Japánnal és Kínával. Az, hogy Ína, Kína, Japán unió is tárgyalni akar majd, ez várható. Tehát jobb, hogyha valami olyan mechanizmus jön létre, ami lehetővé teszi, hogy az európaiak is a legmagasabb szinten is hallathassák hangjukat. Köszönöm szépen. Ingi professzornak. Most pedig eh, dr. Reynolds úrnak adom meg a szót, aki a Környezetvédelmi Főigazgatóság vezetője. Igen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Először is az irányítási kérdésről. Az Európai Bizottság álláspontja az az, hogy az UNCLOS referenciának tekintjük, és a 2008-as kommunikációnkban is azt mondtuk, hogy az UNCLOS alapján kell fenntartani a sarkvidéki együttműködést, és hangsúlyozzuk a már meglévő kötelezettségvállalásokat. De ez nem zárja ki azt, hogy kifejleszünk a már meglévő egyezmények alapján új egyezményeket is, akkor hogy gondoljuk, hogy hézagok vannak, és ez kifejezetten igaz a környezetvédelmi területen. Úgy gondolom, hogy egyetérthetünk azzal az általános véleménnyel, hogy nem támogatják a sarkvidéki államok az ilyenfajta egyezményt, más részről pedig Említették a párhuzamot a déli sark, illetve az északi sark között. Ami pedig az információs az információkat illeti, hogy van-e valami hasonló kialakóban a sarkvidék számára, mint például az IPCC volt, úgy gondolom, hogy már most is vannak olyan infrastruktúrák, amelyek az együttműködést szolgálják, a kutatást szolgálják, és ezek már megvannak a sarkvidéki tanácson belül is, és hozzá lehet járulni ehhez a fajta munkához, és úgy gondolom, hogy látni kell azt, hogy ez mennyire fog jól működni, mielőtt még további intézkedéseket tennénk, amelyek óhatatlanul is átfedéshez vezetnének. Számos vita van ezzel kapcsolatban, Brüsszelben is lesz egy vita ezzel kapcsolatban a hónap végén, és mi mindenképpen szeretnénk ezeken részt venni. Számos hozzászóló említette az őslakosokat, illetve azt, hogy az Európai Unió mit tehetne az érdekükben, és úgy gondolom, hogy néhány válasz is elhangzott, mert A kérdést feltevők egyike azt mondta, hogy itt főként arról van szó, hogy a párbeszédre való hajlandóságunkat kell e, növelni. Biztosítani kell azt, hogy az őslakosok e, e, véleményt is belevesszük az EU jogalkotásba egy, hát van egy sajátos uh, státusza is a, a sarkvidéki intézményeknek, és ezeket mindenképpen figyelembe kell vennünk. Nem említettem minden pontot meg, de úgy gondolom, hogy a lényeget megemlítettem. Köszönöm szépen uh, Reinhold úrnak. A vég záró szót pedig Gáler úr fogja megtenni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szakértőknek akik elmondták a véleményüket, és úgy gondolom, hogy a vita során néhány dolog azért megvilágosodott számunkra. Láthatjuk, hogy milyen vonal mentén kell elindulnunk, és azt mondhatom, hogy az Európai Unió nem részese a partvonalnak, de mégiscsak szerepvállalók vagyunk, részesei vagyunk a, ennek a területnek, hiszen már jelen vagyunk a programjainkkal, a kutatási programjainkkal, vagy a szabályainkkal, amelyeket a hajózás számára hoztunk létre, vagy amelyeket a halászati flotta számára hoztuk létre, de van más közvetlen hatása is a jogszabályozásunknak. Az északi sarkvidéken többször felmerül a klímaváltozás kérdése, és sokkal gyorsabban zajlik itt a klímaváltozás, mint bárhol máshol, és sokkal jobban látható is ez. Úgy vélem, hogy ez is egy nagyon fontos pont, a környezetvédelem ezen a területen ugyancsak egy fontos téma, amely mindenki számára fontos, de az Európai Unió számára is fontos, hogy meg tudja itt fogalmazni az érdekeit. Szeretnék arra utalni, hogy a környezet kérdése, hogyha Jacqueline mcclay tel vitázunk az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről sajnos nem tudott ma itt lenni, de szeptember 15-én az EU Arctic Forum területén lesz egy munkareggeli vele, és akkor majd még jobban meg tudjuk tárgyalni a környezetvédelmi aspektusokat, de ebben az összefüggésben úgy vélem, hogy az őslakos lakosság kérdése az inuitok Grönlandon vagy Kanadában, az USA-ban, úgy gondolom, hogy az ő életfeltételek, illetve a környezetvédelem összeegyesítés ez lehetséges, és gyakran szó van a fenntartható fejlődésről, és nem pedig a megőrzésről. Volt olyan őslakos képviselő, aki azt mondta, hogy én nem egy múzeumban élek, úgy akarom fejleszteni a területet, hogy az megfelelő legyen ott, ahol élek, ez vonatkozik mind az őslakosokra, mind pedig az ott élő nem őslakos lakosságra, tehát nincsen túl nagy lakosságot. Ezért eh, óriási kihívás eh, az, eh, ami a erőforrás kitermelést illeti. Mi mindenképpen jó standardjaink, normáink vannak a környezet környezetvédelem területén, és a norvégoknak és az izlandiaknak is elég magasak a környezetvédelmi előírásaik, ezért úgy gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk működni, és eh, Oroszország, akik eh, nem igazán eh, ugyanilyen standarddal rendelkeznek a környezetvédelem területén, de mégiscsak együttműk, együttműködéssel sikerül majd elérni azt, hogy az északi sarkvidéken magas szintű környezetvédelmi normákat alkalmazzanak. politikailag úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak állandó megfigyelői státuszt kell kapnia a sarkvidéki tanácsban, hogyha a tagállamaink, illetve olyan tagállamok, akik eléggé messze vannak a sarkvidéktől, megkapják az ilyenfajta státuszt, akkor a bizottságnak is meg kell ezt kapnia, mert vannak olyan politikák, amelyeket közösségi szintre emeltünk, főként a környezetvédelem területén, vagy a hajózás területén, vagy a kutatás területén, és nincs értelme annak, hogy csak az egyes tagállamok vegyenek részt ebben a munkában, hogyha már úgyis EU szintre emeltük a kompetenciákat, és ezért úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak itt sokkal több szólási jogot kellene kapnia. Valóban ez nem összehasonlítható az Antarktisszal, hiszen itt vannak exkluzív gazdasági zónák, az Antarktisz nem tartozik más országok területéhez, ezért így nem lehet húzni a párhuzamot a déli sarkadékről szóló egyezménnyel kapcsolatban. Utolsó pontként ezzel kapcsolatban is van egyetértés, hogy mindenkinek közös az érdeke abban, hogy ne alakuljon ki militarizáció ezen a területen, akármilyen okból kifolyólag. Nincs már hidegháború, nem is volt korábban sem ezen a területen, ezért a jövőben sem kell szerintem katonai megfontolásokra gondolni, például támaszpontok kapcsán. Köszönöm szépen! Remélem, hogy a továbbiakban majd folytathatjuk a párbeszédet. Jelentéstevőként továbbra is kapcsolatban állok majd az árnyék jelentéstevőkkel, de hogyha bárki szeretne hozzászólni ehhez a témához, akkor szívesen várom az észrevételét. Köszönöm. Grazie, l'onorevole Galler. Grazie. Köszönöm szépen, Gáler úr. Köszönöm a szakértőknek is. Lenne két megjegyzésem ebben a tárgykörben. Szeptember 13-tól 15-ig úgy hallottam, hogy lesz egy konferencia az északi vidéket illetően itt a parlamentben, úgyhogy ha bárki szeretne látogatni, akkor most tájékoztattam önöket, hogy lesz egy ilyen konferencia, ami Gáler új jelentését illeti. Husz, ö, október 26-27-én a következő plenárison terjesztik be. Most következő napi rendi pont. Igen, Atkins úr, önél szoknak, ügyrendi pont. Elnök úr, csak röviden szeretnék valamit felvetni. Azért tartogattam ezt a végére, mert nem tudom, mit lehetne tenni. Szárs Karim kollégám, tudják, hogy Pakisztánnal nagyon szoros a kapcsolata. Tegnap ebben a házban tartott egy ülést több kollégát bevont a pakisztáni árvízi probléma megoldásába, különösen mivel a külügyminiszterek jövő héten tartanak csúcsot, és ott ez napi rendi pont lesz. És megkért engem, hogy az AFED figyelmét hívjam fel arra, hogy Pakisztánban nagyon sürgős ez az ügy, és elnök úr, talán valahogy, valamikor, valahol a közeljövőben talán a Strasbourgban hétfőn, a sürgősségével, vagy valamikor, nem tudom mikor, fölvethetnek ezt a témát. Tudom, hogy sok kollégát aggaszt ez, minden frakcióból, és mindent meg akarunk tenni, hogy támogassuk a pakisztáni közösséget. Köszönöm. Eh, raccolgo senz'altro il suo invito e... Rendben, feljegyeztem a kérését. És felvetettem a szakbizottság napirendjére majd. De amint tudja, a következő plenárison ezzel kapcsolatban lesz egy vita. A DEVE szakbizottság pedig már tartott ezzel kapcsolatban, az humanitárius segélyekkel kapcsolatban egy ülést. De azért felvetem ezt a kérdést a DEVE szakbizottságnak is, és a plenárison is. Köszönöm. Most pedig van egy indít, állásfoglalásra irányuló indítványtervezet az EBESZ szerepét illetően június 22-én vitattuk meg a plenárison az euró Atlanti együttműködésről volt szó, ezzel kapcsolatban szerveztünk egy meghallgatást is. Mivel a Helsinki folyamatot elfogadták, az EBESZ-nek nagyon fontos a szerepe az euróatlanti biztonsági folyamatban és az eurázsiai stratégiában. 99-re nyúlunk vissza a korfúi folyamatra. A jelenlegi elnökséget Kazasztán látja el, és ők decemberben felhívást tettek közé, hogy új folyamatot indítsunk el. Konkrét lépéseket szeretnének látni és rugalmasabb mechanizmusokat, és nagyobb szavahihetőséget, és nagyobb lendületet szeretnének ennek az intézménynek. Üdvözöljük ezt a vitát, szeretnénk hozzájárulni. Szeretnénk, hogyha az EU kidolgozná a következő konferenciára az ezzel kapcsolatos tervét, és szeretnénk, hogyha a vita minősége jó lenne, és rámutatnánk, hogy milyen fontos az ebes szerepe. Akkor Raucsek úré a szó, hogy tájékoztasson minket az állásfoglalás indítványa főpontjairól. Tessék önél szó. Köszönöm szépen. Ön is hangsúlyozta már, hogy az EBESZ az elmúlt 35 évben az Euróatlanti Biztonsági Építménynek szerves részévé vált. Egyedülálló, és nem helyettesíti semmi. Vancouvertől Vladivostokig, az észak-amerikai kontinenstől, Amerikától, Kanadától kezdve az EU-s tagállamokon keresztül a fákig és Oroszországig tagállamai vannak. Azért is egyedülálló az, hogy háromdimenziójú katonai politika, gazdasági politika és emberi jogi politika is része a szervezet tevékenységének. Ha áttekintjük a válságokat, a legutóbbi Kirgizisztánban, mind-mind azt mutatják, hogy az EBSZ alapvető szerepet játszik. A története 35 éves során a világ sokat változott. Új biztonsági fenyegetettségekkel nézünk szembe. Terrorizmus, szervezet, bűnözés, az internetes bűnözés, kábítószerkereskedelem, energiabiztonság, és még nagyon sok más kérdést említhetnék. Az EBS e kibővített szerepet játszhatna. Ezért indítottuk be két évvel ezelőtt a görög elnökség keretében a korfúj folyamatot. Az orosz elnökség is kérte, hogy az európai biztonsági felépítményt vizsgáljuk át. Ön említette a kazah elnökséget. Aztánában a Helsinki konferencia 35. évfordulójára konferenciát szerveznek. Kitérek majd erre, hogy az EU hogy reagál erre, és arra is, hogy az Európai Parlament hogyan reagál erre a fejleményre. Így aztán az állásfoglalás hangsúlyozza azt, hogy a három dimenziót politika, katonai, gazdasági, környezetvédelmi, humanitárius egyensúlyban kell, hogy legyen. Már említettem, figyelnünk kell arra, hogy milyen irányba haladnak ezek a dimenziók, különösen a környezetvédelmi gazdasági. Az energiabiztonsági kérdés és néhány környezetvédelmi kérdés. A katonai dimenzió az hozzáadott érték, hiszen az EPS a fegyveres erő konvencióját, a nyílt égbolt szerződést, a 99-es Bécsi szerződést tekintetbe véve mindig nagy szerepet játszott. De természetesen voltak visszaesések, és például a 2008-as grúziai konfliktus, a nyeszteren túli területek konfliktusai amelyek megoldatlanok maradtak. De azt hiszem, hogy a katonai aspektus nagyon fontos, és részt az állásfoglalásomnak. Hogyan segíthetnénk el elő azt, hogy elérjük ezeket a célokat, Milyen szerepet vállalhat a parlament ebben a folyamatban? És véleményem szerint azon is el kellene gondolkoznunk, hogy az EBSZ parlamenti közgyűlésével hogyan fokozhatnánk az együttműködést, talán részvételünket erősíteni lehetne. Az állásfoglalásban van egy javaslatom, miszerint az Európai Tanács mindig hívja meg az Európai Parlament elnökét a csúcsra, az ebes csúcsra. Ez erősíteni a parlament szerepét. Így ez egy nyílt dokumentum, várom a vitát, a részvételüket. Szeptember 14-e a módosító, határ, a módosító indítványok beadási határidő, és októberben szavazunk erről az állásfoglásról. Köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőnek. Köszönöm szépen. Roger Kór, Solc a szó három percben. Ähm, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy árnyék jelentéstevő lehetek, és így lehetőségem nyílik arra, hogy néhány megközelítést még jobban felvázoljak. Először is szeretnék köszönetet mondani az elkészült jelentésért, amely abba az irányba mutat, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az Európai Unió hogyan tud kiépíteni minden egyes európai tagállammal, egy, minden egyes európai állammal bizalmi kapcsolatot, és hogyan lehet közös elképzeléseket megfogalmazni az ebeszt illetően. Úgy gondolom, hogy el kell azon gondolkodni, hogy az EBSZ e eh, kérdését nem inkább egy kollektív biztonsági rendszerként tekintsük. Ezt fel lehetne használni az Európai Unión belül, hogy jövőbeli nemzetközi válságkezelési mechanizmust eh, építsünk ki. És lehet, hogy ezt eh, a kazak elnökség alatt lehetne megvalósítani, és ki, ki lehetne ezt fejezni, mert ismételten megjelentek konfliktus helyzetek az európai kontinensen is, és az EBS e ezen a területen igazi hatással járhatna, és azok a hiányosságok, amelyek felléptek az elmúlt években ezeket megnevezték a jelentésben. És harmadik pontként szeretném elmondani azt, hogy egyetetek azzal, ami a környezetet illeti, itt el kell azon gondolkodnunk, hogy az EBS e mechanizmusait erősíteni lehetne-e a környezetvédelem irányába, hogy közösen lehessen fellépni a klímaváltozás ellen. Van még egy pont, ahol nekem kicsit másképp képzelem a dolgokat, ez az EBS-NATO kapcsolat. Itt a további viták során azon kell elgondolkodnunk, hogy az EBS tényleg az a testület-e, ahol az együttműködés az európai államokkal, EU plusz más, tagáll- más államok, hogy itt van-e valóban meghatározva a megfelelő szerepe, és hogy az NATO így háttérbe kerül-e. Köszönöm szépen, Scholz úr. Kirillov úr, három percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. rendkívül kiegyensúlyozott jelentésről van szó és olyan jelentés, amely nagyon időszerű, jó ötleteket karol fel a főbb témákban. Az EBSZ szemrepének megerősítése többek között. Természetesen az elmúlt időszakban, az elmúlt években, lehet, hogy jó okok miatt kicsit csökkent a, ez a szerep, de aktív módon részt kell ebben vennünk, különösen a Lisszaboni szerződés hatályba lépése következtében meg kell erősítenünk ezt a szervezetet. Korábban illetve mielőtt még a konkrét észrevételeimet mondanám el, szeretném elmondani, hogy meg kell erősítenünk az EBESZ-t, és ezt oly módon, hogy az Európai Unió szerepe erősöd, erősödik, és emiatt kell ezt megerősítenünk. Az Európai Unió jelentősebb szerepe nem szabad, hogy csökkentse az EBESZ szerepét, sőt ellenkezőleg. a mi számunkra, és ez nem csak az Európai Uniót jelenti, hanem valamennyi tagállam számára a politikai, katonai dimenzió rendkívül fontos. Vannak egyes térségek, ahol egyébként elég aggasztó dolgok is vannak. A hatos bekezdésben e, megemlítése kerülnek a jelenleg meglévő konfliktusok, amelyek közül az egyik legfontosabb, ami 2008-ban történt Oroszország és Grúzia között, de a ö, hegyi Karabach és a Nyeperen túli terület, Nyeszeren túli területen lévő konfliktusok is ide tartoznak. Vagy a Dél-Kaukázus, ami a engem érint, ugyancsak fontos. Itt az Európai Uniónak mindenképpen ö, nagyobb szerepet kell játszania, és fontos, hogy az Unió kezdeményező szerepet is vállaljon. fontos környezetvédelmi, gazdasági dimenziók miatt is, és szerintem itt egy tizedik bekezdést hozzáírhatnánk, hogy támogatnunk kell, vagy bátorítanunk kell az országok közötti regionális együttműködést. Ez lehetővé tenni a bizalomnak a kialakítását, mert nagyon sok esetben történelmi okok miatt, vagy fennálló konfliktusok miatt ezeket a, az országokat nem nagyon ösztönzik az együttműködésre, és ez egy jó eszköz lenne egy jobb légkör kialakítására és a feszültségek csökkentésére, ami az emberi dimenziókat illeti. Nagyon jól felvázolásra került ezek az emberi dimenziók, de talán érdemes lenne hangsúlyozni a menekültek és az otthonukból előzöttek helyzetét talán így módon nagyobb mértékben hozzá tudnánk járulni az EBS szerepéhez, de ami a legfontosabb, e, az új kompetenciáit figyelembe véve az Európai Uniónak, az, hogy nagyobb felelősséget kell tanúsítanunk, és aktívabb módon kell részt vennünk hogyha a Minszki csoportot nézzük, akkor ugye fontos, hogy ott legyen az Európai Uniónak is mandátuma. Köszönöm, Kirillov úr, mondja az elnök. Grazie, signor Presidente. <clears throat> Mamy właściwie w ostatnim e, okresie dwóch lat e, do czynienia z... Köszönöm szépen. Gyerekek, átadom. E, Köszönöm szépen. Három fő eseményről számol be Rocsek úr jelentése. Ezek nagyon fontosak és nagyon érdekesek. Legelőször a korfúj csúcs és a korfúj folyamat. Medvegyev elnök kezdeményezte ezt Oroszország részéről, aztán a múlt évben a Bécsi konferencia, most pedig az EBESZ csúcs, amely erősítette a korfói folyamatot. A korfói folyamat az ebsz egy új légkört teremtett, és szerintem ezt ki kellene használnunk, hogy az ebesz hatékonyságát fokozzuk. Ugyanakkor azonban erősítenünk kell azt a folyamatot, amelyben eldöntjük, hogy az új kihívásokra hogyan reagáljunk. És ez is része lesz az állásfoglalási indítványnak. Én a közös biztonságpolitikáról beszélek, és ezen belül is a fegyveregyezményről, a hagyományos fegyverekről szóló egyezményről. korfói folyamatnak az a célja, hogy az új biztonsági fenyegetettségeket figyelembe véve jelölje ki az irányt. Véleményem szerint pozitívan kellene hozzáállnunk ehhez a folyamathoz, ugyanakkor azonban több dimenziósnak kell lennie a párbeszédnek, és nem szabad, hogy kizárólag a hagyományos értelemben vett biztonságra koncentráljon, bár néhányan ezt szeretnék. Igazából új, úgynevezett soft biztonsági elemeket is figyelembe kell vennünk. Aztánában a kazak elnökség keretében nem sokára csúcsot tartunk. Ezt egy nagyon átfogó napi rendel kellene kísérni, és ott konkrét eredmények elérésére kellene törekednünk. Egyértelmű B kell tennünk, hogy az EBSZ-nek e mi a feladata, egy intézkedési tervet kellene körvonalaznunk. Szerintem egyetértünk ezt illetően az EU tagállamok körében. Az Európai Tanácsban és más üléseken is egyértelművé válik az, hogy a tagállamokat egyre inkább érinti az elpersz jövője. Azt hiszem, hogy többet kell ezzel foglalkoznunk az állásfoglalási intítványban. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Véleményem szerint úgy kellene irányítanunk ezt a folyamatot, hogy az asztanai csúcs kézzelfogható eredményeket adjon. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az ebesz jövőjét kérdőjelezzük meg. Köszönöm. Köszönöm, Ksip Tenok úr, három percre. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, gratulálok Rabcsek úrnak az igen kiegyensúlyozott átfogó uh, jelentéshez. Néhány évvel ezelőtt támogattuk a kazak elnökséget, és annak idején a brit kormány ellene volt, úgyhogy most nagyon gratulálok ahhoz, hogy sikerült ezt a státuszt elérni. Az ebesz egy nagyon érdekes állatfajta, vannak, amikor konfliktusok alakulnak ki a biztonsági szerepe és az elkötelezettsége mellett a demokrácia irányába. Varsóban van egy választási megfegyelő központ, és például Ukrajnában Oroszország részéről elég nagy az ért érdeklődés, és volt, amikor nem támogatták a ö, fellépést a választási csalásokkal kapcsolatban öt évvel ezelőtt, de elfogadom, hogy az EBSZ-nek igenis fontos szerepe van, nem feltétlenül a demokrácia fejlesztésében, legalábbis a demokrácia irányába történő haladásában a keleti országokban és az Európai Unió és az Egyesült Államok vonatkozásában pedig az együttműk, a jobb együttműködés érdekében. És a konfliktusi területek esetén is, a például a sankai együttműködési, a biztonsági szerződések esetében. Tehát mindenképpen párhuzamos, de ugyanakkor bizonyos szempontból semlegesít, párhuzamos szerepet játszik, ugyanakkor bizonyos esetekben Közép-Ázsiában például a konfliktusokat segít elsimítani. De Elfogadom, hogy az EBS e rendkívül fontos a dél-kaukázus területén, a konfliktuskezelésben, vagy a moldovai területen, a Dnyeszteren túli területeken. Az egyik kérdés, amit már felvetettem a múltban is, csak nincs benne a jelentésben, esetleg a jelentés készítője belevehetné, hogy vannak választás megfele- megfigyelő misszióink olyan országokban, amelyek EBS e tagállamok és az Európai Parlament delegáció a parlamenti közgyűlés és az Európa Tanács parlament, NATO parlamenti közgyűlése is végeznek ilyet. Az Európai Parlament delegációja azt mindig ilyen kistestvérként kezelik, mert az EBS parlamenterek azonnal az összes bizottságban ők elnökölnek, és a zárójelentésnek a lényegét is ők állítják össze. Én azt hiszem a 24. bekezdésben van a kapcsolat az EPSZ e és a parlamenti közgyűlés közötti kapcsolat. Ezt érdemes lenne megvizsgálni, köbez az, hogy az európai parlamenti képviselők azok miért mindig ilyen kistestvér szerepbe kényszerülnek, amikor megfigyelő, választás feladatot látunk el. Elnök, köszönöm szépen, tanok képviselő. És akkor a zárszóra megadom a szót uh, Rabcsák úrnak. Thank you. So let me to go. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy akkor pontonként reagáljak. Schulz úr, tanok úr, és mások is eh, említették Közép-Ázsiát. Úgy gondolom, hogy eh, az a térség, ahol eh, például a kirgéz válság idején is az EBSZ ezeken a területeken játszhatja a legnagyobb szerepet. Ugyanakkor racionálisan azt is meg kell nézni, hogy Kazaksztán miért elnököl most. Tehát a várakozások nagyon nagyok voltak, és ezt a szerepet megkapta Kazaksztán, hogy azért, hogy nagyobb szerepet tudjon játszani. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos, és esetleg ezt is hangsúlyozni kellene a jelentésünkben az ajánlásaink között is érdemes lenne ezt hangsúlyozni. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez nem csak közép-ázsiai térséget érinti az EBSZ e tagállamokat, de vannak bizonyos biztonsági kockázatok, veszélyek, Afganisztán, Pakisztán, például, hogyha veszik a kábítószer, csempészist, egyebeket. Tehát úgy vélem, hogy ez mindenképpen rendkívül fontos. Schulz úr említette a környezet és klímavédelem kérdését. Igen, úgy gondolom, hogy ez a dimenzió a jövőben egyre nagyobb szerepet fog játszani. Így amennyiben van valamilyen javaslatok a módosító indítványra e tekintetben, akkor kérem ezt tegyék meg. Ahol nem tudok egyet érteni, ez a NATO szerepe. Igen, hangsúlyoztam a jelentésben, hogy érdekünk fűződik ahhoz, hogy megerősítsük az ebeszt. t mindenképpen érdekünk az is, hogy megerősítsük az Európai Unió részvételét, illetve szerepét, különösen a Lisszaboni szerződés hatályba lépés következtében. Ugyanakkor nem gondolom, hogy érdekünk lenne gyengíteni más intézmények szerepét és tevékenységét, különösen vonatkozik ez a NATO-ra. A NATO-nak ugyanis továbbra is megvan egy a nagyon fontos szerepe, az Európai Unió tagállamainak biztonsága vonatkozásában. Senki más nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a NATO tölt be. Természetesen a NATO nem felkészült arra, vagy nem tud nagyobb szerepet játszani Közép-Ázsiában de úgy gondolom, hogyha összefogunk EBS, Európai Unió és NATO, akkor bizonyos célokat el tudunk érni, olyan célokat, amiket egyébként az EBS-nek kellene elérnie akár egyedül. Kellogg úr említette a regionális együttműködést. Nem vagyok ellene a regionális együttműködésnek, sőt, mert a regionális gazdasági együttműködés az nem csak gazdasági szempontból lehet nagyon fontos, hanem hozzájárulhat a bizalomépítéshez is az emberi tőke fejlesztését segítheti, az emberek közötti kapcsolatokat, a turizmust és más eh, elemeket. Ugyanakkor nem szabad elfeledkednünk, hogy egy olyan nagy területről van szó, Vancouvertől Vladivostokig, kicsit nehéz eh, pontosítani a régiókat. De valamilyen módon úgy gondolom, hogy azért ezt megemlíthetjük ami a szervezés hatékonyságát életi, teljes mértékben egyetértek. Valamikor kicsit frusztráltak vagyunk, gondolom, az EBSZ e más tagjai is. Egyes feladatok esetében, egyes megoldatlan konfliktusok esetében, Nagorn, hegyi Karabak, Nyeszeren túlételet, Grúzia, az EBSZ e nem olyan hatékony, mint ahogy szeretnénk és úgy gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell, azért, hogy hatékonyabb legyen a korfúi folyamat, említették, hogy nem csak a, ö, ö, a biztonságra, a hard security-ra kell, foga, kell foglalkoznunk, hanem az úgynevezett soft security-val is. Teljes mértékben egyetértek, hogy az emberi dimenzió rendkívül fontos, de megint csak és ezt mondom tanok úrnak is válaszként, ha ö, demokrácia építés, a, az emberi erőforrás építése, ez egy folyamat. Ha megnézzük a, az EBESZ-nek a fejlődését is, ez egy olyan szervezet, ami fontos szerepet játszott magának a folyamatnak a képítésében Nagyon sok tagunk szerintem nem ülne itt, ha nem lett volna a Helsinki záróokmány 1975-ben, most nézek itt a cseh, lengyel kollégákra, voltak különböző civil mozgalmak, emberjogi mozgalmak az egyes országokban, amik hozzájárultak a kommunizmus összeomlásához, megerősítették az emberi jogokat és a demokráciát tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos szerep és alapvető szerep az ebsz e re mert az EBSZ e valamennyi tagállama még nem teljesen demokratikus. A munkatervvel konkrét eredményeket értünk el. Azt hiszem, hogy ez az, amire szüksége van az ebsz e nek és ez lehet a mi hozzájárulásunk is. Megint csak azt mondanám, hogy kollektívan az elkövetkezendő két-három hétben gondoljuk végig, hogy milyen konkrét terveket, javaslatokat tudunk tenni a csúcson, de a csúcs előtt is a hozzájárulásunk fontos lehet, a vitákhoz való hozzájárulás fontos, hogy konkrét legyen. Tanok úr említette, említette, hogy fontos, hogy az intézmény önálló maradjon. Senki sem szabad hogy az emberi jogok, demokrácia, kisebbségek jogának a fejlődését támogassuk. Nem elég csak Oroszországra vagy közép nézni, de hát nézzünk csak meg a roma jogaival vagy helyzetével kapcsolatos vitát saját tagállamainkban. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ami pedig a választási megfigyelési delegációkat illeti, hogy miért mi vagyunk mindig a kistestvér szerepkörben, úgy gondolom, hogy ez része ennek a koncepciónak, de meg kell erősítenünk a jelenlétünket az EBSZ-en belül, Európai Unióként és Európai Parlamentként. Ezért azt javaslom, hogy játszunk nagyobb szerepet a parlamenti közgyűlésben. Ez egy megint csak egy fokozatos folyamat, lépésről lépésre egyre ö, több szerepet kaphatunk a ö, majdani választás megfigyelési delegációkban is. Még egyszer köszönöm a hozzájárulásukat, a módosítókat várom. A határidő ha jól emlékszem, akkor szeptember 14-e, mint ezt már említettem. Köszönöm szépen. Ami Köszönöm szépen, most pedig Soltó szeretne két percre hozzászólni. Igen, elnök úr, már korábban, korábban is jelentkeztem teljesen egyértelműen, de hát valószínűleg akaratlanul is nem vett észre engem. Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás nagyon fontos és nagyon jó is, azért, mert eh, az ebben szerepe és munkája ki van emelve ebben, és Rucsek eh, úr ebben a jelentésében is rámutatott, erre. A Korfu eh, folyamatot is sikerült beléteniük, de Szemben velünk, az Európai Parlament, vagy az Európai Unióval, ahol mi az ebesz való együttműködést szeretnénk kiszélesíteni, az oroszokkal kapcsolatban én úgy érzem, hogy ők inkább szeretnének átlépni az ebesz és úgy gondolom, hogy erre mindenképpen kritikusan kell rámutatnunk, mert szerintem Oroszország szerepe, bármennyire is fontos legyen, bármennyire is fontos az, hogy az EBSZ tagja legyen, illetve hogy a korábbi orosz szovjet tagállamok az ebezben vannak, mégis ennek ellenére Oroszország szerepe nem mindig konstruktív az ebezben. A kaukázusi konfliktus kapcsán is láthatók ezt, ugyanígy akkor, amikor Csecsenföldre megfigyelőket költünk a választásokra, akkor is, amikor az utóbbi helyhatósági választásokon egyetemben csalások voltak, az EBSZ megfigyelőket kizárták. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen kritikusan kellene fellépnünk, és eh, az orosz féltől konstruktív hozzájárulást kellene várnunk, és eh, a vállalat kötelezettségeket is teljesíteniük kellene az EBSZ keretén belül. Lehet, hogy itt egy módosítót lehetne megfogalmazni eh, ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen Schulz úrnak. Most pedig megkérdezem a jelentéskészítőt, hogy szeretne ehhez kapcsolatban valamit mondani. Nos, akkor ez a válasz, amit csak a Tolmás nem hallott, ez, ez egyértelmű volt. Most akkor beszélnünk kell a, arról, hogy mikor lesz a most benyújtásának határideje. Ez szeptember 14-e dél, és október 5-én pedig a szakbizottságban fogunk erről a jelentésről beszélni, és szavazni is fogunk róla. Úgy tervezzük, hogy a plenárisra ez majd a második októberi ülésen kerül. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek és mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához, és térjünk is rá a következő napi rendi pontunkra, ami a parlament álláspontját tükrözi a tanácsátlan mostott 2011 évi költségvetés tervezetről. Szalafranka úr a, az előadója ennek a témának. 87 módosító indítványt nyújtottak be, és amint meghallgattuk Szelefranka urat, megkapják a szót az elnyékjelentéstevők, illetve módosítók megfogalmazói, hogy elmondják véleményüket. De először is Szelefranka úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! elnök úr. Mielőtt még rátérnék a tulajdonképpeni témára, szeretnék röviden emlékeztetni mindenkit arra, hogy mi is a négyes fejezet költségvetési kontextusa. Az Európai Bizottság javaslata, amikor az a külügyi politikáról beszél, akkor növekedést javasol a vállalásokban 5,5%-ot, amely a teljes 2011-es költségvetésben eléggé magas növekedést jelent. Nos, hogyha megnézzük az ötös fejezetet, akkor ez egy 0,7%-os növekedés. Tehát látható az, hogy mennyire fontos a külső fellépés, de azt is demonstrálja, hogy hogy mennyire nem előrezhető ez a terület. A krízismenedzsettel kapcsolatban 25%-kal többet adnak például a stabilitási eszközre, a közös kül- és biztonságpolitikára 16%-kal többet, az Euronestre 17%-kal többet, a déli szomszédsági politikára 6,6%-ot annak Afganisztán ma is növekedés tapasztalható. Tehát azért vannak nagyobb csökkentések is. Hogyha például megnézzük a Palesztinának nyújtott segítséget, akkor itt jelentés, csökkentést láthatunk, 95 milliót. A választási, megfigyelési missziók, amelyet az elmúlt mintában is említettek, ahol a parlament több intézményen együtt részt vesz a megfigyelésekben, nem elnökletet vállal a parlament a megfigyelésben, akkor nem kell, nem kell neki fizetnie a számlát, de vannak olyan területek, ahol további csökkentése került sor, például bizonyos országokkal való együttműködésnél, például Jemennél itt 17%-os a csökkentés összességében. Tehát miután a költségvetés tervezetet benyújtották, az Európai Tanács elfogadta el az álláspontját, amely eléggé szigorú költségvetési szempontból, és nagy csökkentéseket vezet be, mint egy 100 millió euró értékben, és csökkentik az operacionális költségvetési sorok összegét is. A tartalékban növekedést tapasztaltunk, összességében 17 millióval, és a tanács azt is megnézte, hogy milyen eh, mechanizmusokkal eh, lehetne elérni a kifizetési eh, a kifizetések csökkentését el kell érni. Hangsúlyozni kell azt is, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió külpolitikáját garantáljuk, és ilyenkor nagyon fontosak a már korábban vállalt kötelezettségvállalások teljesítései. Az Európai Külügyi Szolgálatot is el kell látnunk a megfelelő eszközökkel, és ebből az okból kifolyólag a költségvetési fegyelem, fegyelmet és figyelembe kell vennünk. Ahogy tudják, a Költségvetési Bizottságnál fog landolni végezetül a költségvetés kérdése. És természetesen azt is mondhatnám, hogy minden mosdot elfogadok, amit a kollégák benyújtottak. Elég egyszerű lenne ez, azonban nem lenne túlságosan komoly ez az eljárás. A legfontosabb az az, hogy azokat ö, vegyük figyelembe, amelyek összeegyeztethetőek a témával való komoly ö, bánásmóddal. Nem szabad, hogy az egyensúlyt elveszítsük, nem szabad több pénzt veszítenünk, hogyha minden módosítót elfogadnék, akkor a Költségvetési Bizottság úgyis kimondaná a végső szót ezekkel kapcsolatban. Tisztelt elnök úr, be is fejezem, itt nem szeretném megnyújtani a vitát, csak két pontot szeretnék elmondani. Az állásorolással kapcsolatban tíz módosító született, a módosítók nagy részét el tudtam fogadni, nem tudom, hogy Van Brandt asszony itt van-e. A kettes módosító, a konfliktus megelőzés, ezt a módosító indítványt tulajdonképpen el tudnám fogadni, amennyiben ez helyes kontextusba kerülne. Az Európai Külügyi Szolgálatnak foglalkoznia kell természetesen a külügyi, a, a, a konfliktus megelőzéssel is szóbeli módosítás formájában hajlandó vagyok elfogadni ezt a módosítót. Vannak további módosítók is, főként amelyek a költségvetési fegyelemre vonatkoznak, és szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját, az együttműködést, és úgy vélem, hogy eh, eh, Gualtieri úr módosítóit is el tudom fogadni, feltéve, hogy eh, ehhez megfelelő helyet tudunk találni. Eh, ezen kívül rátérhetek a tulajdonképpeni eh, módokra, amelyek a számokkal foglalkoznak. Mindenképpen a számokat is figyele kell mennünk. A számokkal kapcsolatban 52 módosító született, és 80%-ban Gáltíri úr a szerzője ezeknek a módosítóknak. A legfontosabb eh, pontokról még később is beszélhetünk, de abból indulok ki, hogy vannak olyan pontok, amelyek prioritást élveznek, megfelelve annak, amit a bizottság is követel, és eh, ami és amelyek a, költség, a külügyi politika költségvetéséhez eh, kötődnek. Vannak olyan intézkedések, amelyeket nem megfelelő fémben állítanak be. Galtieri úr, felhoztát, illetve Brock urakkal megállapodott, hogy amíg az átláthatóság intézkedésekről nem döntenek, amelyeket alkalmaznia kell az intézményeknek a költségvetésnek, addig ezeket az eszközeket tartalékban rakják, és megfelelő ellenőrzést próbálnak gyakorolni a parlament részéről. Ezen kívül voltak intézkedések a palesztin hatóságok támogatására. Itt növelték az eszközeket. Az Európai Bizottsággal kapcsolatba léptem, és azt mondták, hogy az ő véleményük szerint is erre van szükség. A választási megfigyelési missziókat illetően, elnök úr, ez az egyik legfontosabb eszköz, amely az Európai Parlament kezében van. A delegációk vezetői, az intézményünk tagjai, és részt veszünk a kinevezésünkben. És ezért én úgy vélem, hogy a választási megfigyelési missziók elvileg megfelelne az, hogyha a, itt a pénznek az előző, előző, év, előző év szintjéhez közelítenek. El kell mondjam, hogy az ilyenfajta intézkedések a, pol, a parlament számára, számára politikai prioritást élveznek. Az emberi jogi eszköz, ezt sem szabad megrövidíteni, ugyanez vonatkozik a igazgatási költségekre is itt is százalékra szerettük volna az eszközöket emelni. A igazgatási költségek kérdése az Európai Bizottság 24 milliós csökkentést kívánt elérni, azonban ezt a csökkentést most már mérsékelték 7,6 millióra, ezt egy eléggé józan hozzáállásnak tartom. A kollégáknak szeretném elmondani azt, hogy az Európai Bizottság számos olyan projektet elutasított, amelyet a kollégák javasoltak, Maki asszony is számos, kollégá, számos projektet javasolt. Szeretném elmondani, tisztelt elnök úr, hogy nem kielégítő számunkra az, hogy az Európai Bizottság még nem adott semmilyen javaslatot sem nekünk a külügyi szolgálattal kapcsolatban. A 2011-es költségvetési folyamat nagymértékben megszenvedi ezt. Az a benyomásom, hogy itt majd kettős munkára fog sor kerülni a végén, akkor, hogyha erről a témáról nem értekezünk a lehető legsürgősebben. Számos módosító indítvány van, és ezekkel kapcsolatban a bizottság véleményét szeretném kikérni, a szakbizottságunk véleményét az 5013 as módosító Táler kollégától. Itt szükség van arra, hogy az EU külön megbízott kérdésével is foglalkozzunk. Itt is megvan az én saját véleményem, érdekelne, hogy a külügyi szakbizottság mit mond. Azt is javasolták, hogy tartalékba helyezzünk összegeket a jogi együttműködésre eh, Tunéziával, amennyiben javulnak a feltételek az országban. Brandner asszony is javasolt egy módosítást az előkészítő intézkedésekkel kapcsolatban, amelyet arra hoztak létre, hogy a közvetítést szolgálja a külügyi szolgálat felállítását illetően. Tisztelt elnök úr, én tudom, hogy ezzel kapcsolatban van egy jelentés, és a végső irányítást, illetve a pénzügyi irányítást illetően. Itt is majd az Európai Bizottság véleményét szeretném meghallgatni, és természetesen minden véleményt várok a kollégák részéről a hétfői szavazás előtt hajlandó vagyok mindenfajta módosítást fogadni, természetesen figyelembe véve azt, hogy biztosítani kell azt, hogy a gyakorlat megfelelő legyen, szigorúak legyünk, de mégis nyitottak, hogy a lehető legtöbb aggodalmat sikerüljön eloszlassunk. Hadd mondjam el, hogy eh, a legtöbb mm, módosítók már belefoglaltuk az én saját módosítomba. Köszönöm szépen, Franka úr. A vitát akkor most megkezdjük, és megadom először is jelentés, az árnyék jelentéstevőnek. A Gualteri úr három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Franka úrnak a munkát, amit végzett, és azt, hogy hajlandó tárgyalni. Kétségtelen, hogy egy ilyen kényes helyzetben, ami politikai szempontból és a külszolgálat finanszírozásával kapcsolatos problémák útján fontos, hogy a parlament egységes és egyértelmű jelzést adjon azok a kérdések, amiken el kell gondolkodnunk, ezeket Szalafranka úr már részletezte, nem térek rá ki, és én ismételten, ami a bizottság költségvetését illeti illetve a palesztin kérdést, a mozgástér nagyon kicsi, és kétségtelen, hogy a tanácsnak a beavatkozása még jelentősen rontani fogja a helyzetet ami azért mégiscsak meglepő, ezt ki kell mondani, mert ha megnézzük a globális kifizetések növekedését az egész költségvetés vonatkozásában, a tanács 10%-kal csökkentette a négyes rovatnak a kifizetéseit. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé speciális lépés, aminek nem, értem, nem látom az értelmét a dokument, nem ez van a, do, a tanácsi dokumentumban, amelyik azt mondja, hogy arányos ö, ö, csökkentést végeznek valamennyi rovatra, de itt egy rovatra és bizonyos sorokra vonatkozik a csökkentés, ami a költségvetésnek a struktúráját komolytalanná teszi. Ezzel a hozzászólással és a, az előcsatlakozási eszközökkel kapcsolatban és a különböző administratív posztok, amik szükségesek a, a tekintetben, hogy szavahihető legyen az Unió az alapok felhasználásával. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak az ilyen jellegű fellépése rendkívül negatív hatású. Kétségtelen, hogy nehéz a kontextus, amelyben sor kerül erre a költségvetésre, ezt valamennyien tudjuk, de fontos lenne, hogy, és az volt a cél, hogy egy elfogadható kötelezettségvállalási szintet fogalmazzunk meg, és a források meglegyenek a főbb prioritásokra az Európai Unió külszolgálata érdekében. Tehát a módosítások azok mind a tanács által csökkentett költségekkel kapcsolatosak, továbbá a bizottság költségvetésével Palesztina vonatkozásában. Ezen módosítóknak némelyike arra utal, hogy a biztonság és védelmi politikára val foglalkozunk. Ennek a legfontosabb fontosak az elemei. És még Szalafranka úr kérdésére válaszolva azt mondanám, hogy én ellene vagyok a tibeti keretnek, illetve a tunéziai jogi együttműködési támogatás is eléggé vitatható, ami Brandner az, hogy felvetését illeti. Érdekes, esetleg, ha néhány kiegészítő magyarázatot kapnék, az nem lenne rossz. Nagyjából ez a véleményem, és kérem a kollégákat, hogy támogassák azt az irányvonalat, amit Szalafranka úrral igyekeztünk kidolgozni. Köszönöm, mondja az elnök. Az ALDE nevében Jatun Meki asszony, három perc. Thank you very much. First of all... Köszönöm szépen először is. Szeretném elmondani, hogy nagyon szigorúan kell eljárnunk, Azért, mert nemzeti szinten nagyon sok kormány költségvetési csökkentéseket hajt végre a pénzügyi válság miatt. Úgy gondolom, nem elfogadható európai szinte az, hogy európai szinten egyre több pénzt használunk fel, tehát szerintem ugyanazon a szinten kell, ugyanazt a vonalat kellene követni, mint a kormányoknak. De ezzel együtt azt tudom, hogy az a pénz, amit a ö, külpolitikára, külszolgálatra költünk, az egy nagyon nagy összeg, az egyik legnagyobb összege az Európai Uniós költségvetésnek Fontos kérdésekkel kell itt foglalkoznunk. Én szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a megfigyelési feladatok nagyon fontosak. Szeretnék kiragadni néhány pontot, meglep az, hogy a tanács milyen negatívan áll a sürgősségi eh, kérdésekhez, illetve a sürgősségi tartalékhoz. Idén több mint 100 eh, millió eurót eh, adtunk Haitinak sürgősségi támogatásként, most pedig a tanács gyakorlatilag nulla ö, eurót tesz az elkövetkezendő évi költségvetésben erre a posztra. A nemzetközi a donátorok, adományozók szerint a, a, a Haitinak mindenki megadta azt az összeget, amit ígértek. Ö, de úgy gondolom, hogy Haitit meg támog, segítenünk kellene, és el kell ismerni, nem csak az én frakcióm, hanem más frakciók is, amellett vannak, hogy a bizottsági felajánlásokat 3 millió euróra emeljük. Másik aggodalom részemről ez a stabilitási instrumentum. A bizottság javaslatához kellene ragaszkodnunk e tekintetben konfliktus megelőzésre és válságkezelés esetén nagyon fontos a reagálási képesség, és különösen fontos ez akkor, amikor civil válsághelyzetek vannak, fontos a képzés és egyéb feladatok is e vonatkozásban. Továbbá szeretnék még foglalkozni az Európai Szomszédság és Partnerségi Programmal. Vannak területek a közvetlen szomszédságunkban, amelyek aggodalomra adnak okot az Európai Unió részéről, és erre sincsen elegendő pénzünk. Ez a szomszédainkhoz keletre délre megy el ez a pénz, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb terület, a végrehajtás pedig meg kell erősíteni ezen a területen. És végezetül az a Baltik tengeri, Balti tengeri stratégia, amivel foglalkozni kell. Ez része a kelet-európai együttműködésnek, illetve a szomszédsági és partnerségi politikának. Ugyanakkor az északi dimenzióra való tekintettel fel kell használnunk minden egyéb keretet is, ami lehetővé teszi a Balti tengeri stratégia támogatását és végrehajtását. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Jaten Maki, Brandner asszony következik, árnyék lehetőseve a zöldek nevében. Köszönöm. Salafranca úr előadásához kapcsolódóan először szeretnék gratulálni önnek. Kitűnő munkát végzett, és köszönöm, hogy jelezte, hogy hajlandó vitát folytatni erről az állásfoglalásról ami a számadatokat illeti. Hogy adjak egy kis hátteret. Van egy 2009-es tanácsi döntés, mi szerint a kapacitásokat növelni akarják, és új békéltető támogató csoportot akarnak létrehozni, de erre nem különítettek el eszközöket. Úgyhogy ezt hamar nem lehet megvalósítani, legalább valami előkészítő folyamatra szükség van. Az én javaslatom a következő. Már megvitattam a bizottsági kollégákkal is, hogy költséghatékony módon igazságosan egy jó békéltető csoportot hozhassunk létre, hogy haladhatunk ebbe az előkészítő irányba. Tehát szeretném, ha meghallgatnák majd ezt, és tovább haladnának. Tunéziát illetően sürgősen ki kell értékelnünk, mielőtt újra elkötelezzük magunkat, legalábbis tartalékot kellene létrehozni. Tudjuk, hogy nem működik helyben Úgyhogy be kellene avatkoznunk, hogy ellenőrizzük, hogy hova folyik el a pénz. Lenne egy kérdésem is. Gualtieri úr és Salafranco úr kitűnő munkát végeztek. A KKBP-vel kapcsolatban a költségvetési sorokat illetően egyeztettek a külszolgálatot illetően. Afganisztánnal kapcsolatban is van egy sorunk, de Kongó bin, ö, és Kinibisszáut illetően azt hiszem, azt kellene mondanunk, itt négy ország van ebben a csoportban összesen, hogy mindenkinek maximális pénzösszeget adunk. Például Kongót figyelembe véve. Megint oda jutunk, hogy nem érhetünk el eredményt a környezet biztosítása nélkül. Bosznia is kap egy külön sort, úgyhogy szerintem itt kicsit bátrabbnak kell lennünk, és el kell különítenünk ezeket az országokat a sorokon belül. A választól függően szeretnék beadni módosító indítványt a Költségvetési Szakbizottságban. Azt hiszem, hogy az elkötelezettségeket illetően, a stabilitási eszközt illetően és az ipát illetően visszaállították az eredeti összegeket. Köszönöm. Most pedig Múni úrnak adnám meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Szala Franka úrnak a jelentéséért. és azért, hogy a szocialista árnyék jelentéstevő ilyen jól együttműködött. Jó ötlet az eredeti bizottsági összegeket visszahozni. Néhány módosító indítvány igencsak meglepett engem, ezek konkrét költségvetési sorokra vonatkoznak. Az 5528-asról beszélek, egy konkrét költségvetési sorra vonatkozik ez. Ez egy olyan költségvetés sort hozna létre, amelynek nincsen jogi alapja. Pedig minden egyes költségvetési sornak kell, hogy legyen konkrét jogalapja. Nem tudom, hogy miért hozunk létre a létrehozott eszközön kívüli költségvetési sort. Milyen kritérium szerint hoznánk létre, adnánk 5 millió eurót erre a célra? Ez pedig ezt mutatja az a módosító indítvány, és azok a módosító indítványok, amit a szocialista árnyék jelentéstevő nyújtott be. És ez az iparosodott fejlett országokat érinti. Ez egy általános alap, amelyet az EU hozott létre. Ezeknek az országok nem csak az USA-ra vonatkozna. Így aztán az 5 ezres módosítót illetően, az 5000-át illetően. Nem tudom ezt sem elfogadni. Nem is értem, hogy milyen kritériumok alapján született ez. ellenőriznünk kell, hogy mire vonatkozik, vagy a jelentéstevőnek magyarázattal kell szolgálnia ezt illetően. Hasonló megjegyzésem, kísérleti projekt, Jatán Maki asszony javasolta, Oroszország és az Európai Szociális Alapok között. A biztos azt mondta, hogy nem fogad el ilyen kísérleti projekteket. Csak még három másodperc, elnök úr. Ami a palesztin hatóságok segélyezését illeti. Dalvaja úrral együtt egy olyan összeget javasoltam, ami pontosan ugyanakkor, mint a 2009-es. Az UNRAT-ra ebből az időszakból származik az utolsó adatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig két percre Gómez asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Támogatom a javaslatot, hogy az európai demokrácia és emberi jogi eszköz finanszírozási szintjét föntartsuk, csak úgy, mint a választások megfigyelésére szánt összegeket. Támogatom Munyéz asszony által benyújtott módosító indítványt, amely az Európai Uniós főképviselőre, különképviselőre vonatkozik. Igen, a nemek erő egyensúlyát és a nemekre vonatkozó politikákat is be kell vonni ebbe az aspektusba is, és ez nem történt meg eddig. Nagyon fontos, hogy a parlament fölhívja erre a figyelmet. Támogatom azokat a módosítókat is, amelyek a KKBP keretében elvégzett rendőri küldetésekről való beszámoltatási kötelezettséget támogatják. Köszönöm szépen. Elnök, attól tartok, hogy kihagytuk az árnyékjelentéstevőt. Lőzing asszony, három perc. Köszönöm szépen. Abból indultam ki, hogy az árnyék jelentéstevők automatikusan szóhoz jutnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Szalafranka úrnak is az állásralását. Egyetértek vele abban, hogy a lehető leggyorsabban meg kell kapni a legreálisabb költségvetési tervezetet az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban. Meg kell nézni azt, hogy az egyes részlegek hogyan kapják meg a költségvetést, ERD kapcsán nem igazán volt eddig kielégítő az információt kaptunk. Az ERD-nek elég nagy a felelőssége. Úgy vélem, hogy Ezt mindenképpen olvasolnunk kell a költségvetésben, ami pedig az izraeli-palesztin konfliktus megoldását illeti, úgy gondolom, hogy a frakcióm a Szelafranka úrral egyetért, tehát a GUNGL egyetért Szelafranka úrral nem szabad csökkenteni itt az eszközöket, mivel ezek nagyon fontosak a békés konfliktus megoldás számára. Abban is egyetértek önnel, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon a világban, és ehhez megfelelő pénzügyi eszközöket kell biztosítani. Ugyanakkor én és a goa NGL egyetért abban, hogy az Európai Uniónak egy békateremtő, békelősegítő szerepelóval kell válnia, és ezt nem lehet ki zsákmányolással vagy katonai nyomásgyakorlással elérni. Úgy gondolom, hogy a megelőzésbe, illetve a természetkatonszaknak megelőzésébe kell befektetni. Itt eh, az Európai Unió, illetve több területen is eh, békeltetőként léphet fel, és nem léphet eh, fel saját érdekeiből agresszorként, és ezért benyújtottunk módosítókat is, mind az állásoláshoz, mind pedig az egyes költségvetési sorokhoz. Ami pedig a tartalékokat illeti, egyetértünk ezekkel, akkor, hogyha a polgári szükség helyzetekre alkalmazzák ezeket a tartalékokat, és csak is ezekre a helyzetekre. Elnök, köszönöm szépen Lőzénk asszonynak, most pedig Miller úrnak adom meg a szót a Relax részéről, az Európai Bizottságtól érkezett ő. Ha lehet, 5 percben foglalja össze a mondandóját, mondja az elnök. Igen, megpróbálok rövid lenni, tisztelt elnök úr. Először is, ahogy több képviselő is elmondta, nagyon nehéz a gazdasági helyzet jelenleg az Európai Unióban, és figyelembe vesszük több képviselő azon kérését, hogy szigorúnak kell lennünk. Ugyanakkor mindig is támogatott bennünket a szakbizottságuk a különböző csökkentések kapcsán, és örülünk annak, hogy a szakbizottság is támogat bennünket ismételten, és megpróbálják visszaállítani a tanács által csökkentett költségvetési sorokat az eredeti szintre. Ez fontos a kifizetési előirányzatok kapcsán is. A négyes fejezet minden eszközéről szó van beleértve ide az előcsatlakozási ö, ö, támogatást is. A DCI, a fejlesztési együttműködési eszköz, illetve a szomszédsági eszköz kapcsán is megpróbálja szalafrankul helyretelni az eszközöket. Mi ezt nagyra értékeljük, de el kell mondjam, hogy az administratív támogatás bármilyen csökkentés ezen eszközök kapcsán azt veszélyezteti, hogy nem sikerül elérni a 100%-os költségvetési végrehajtást. Palesztina kérdését említették a képviselők, és ezt is figyelembe vesszük hogy növelni kell 100 millióval itt a költségvetési sort 200 millióról 300 millióra, amely már elérni azt a szintet, amelyet az Európai Bizottság eredetileg javasolt a korábbi költségvetési években. Amit uh, még ehhez hozzátennék az az, hogy Eston azt mondja, az Európai Bizottság valóban szeretnék azt, hogyha nem csökkenne a palesztinoknak nyújtott támogatás, mint hogy az elmúlt években, és hogyha mondhatok néhány szót még a csökkentésekről, amelyeket eh, Szelafranka úr javasolt, például Afganisztán esetében, ahol 8 milliós csökkentést kívánnak elérni. Nos, az Afganisztánhoz hasonló országoknak nyújtandó támogatásunkat nagyon gondosan programozzuk, figyelembe vesszük a partnerországokat, és el kell mondjam, hogy bármilyen csökkentés ebben a költségvetési sorban azt fogja jelenteni, hogy csökkentjük a segítségnyújtást az afgánok irányába. A közös kül- és biztonságpolitikát illetően két fő dolog van a módosításokkal kapcsolatban, az egyik az átláthatóság, a másik pedig a tartalék, amelyet Szalafranka úr is javasolt, és itt egy vész, vészhelyzet sort próbáltak kialakítani. Az elhatósággal kapcsolatban a kül- és biztonságpolitikában ezt nagyon komolyan fogjuk venni, de nem tudom, hogy ez a legjobb módja-e annak, hogy elérjük az átláthatóságokat, tehát nem tudom, hogy jó-e, hogyha minden egyes közöskül és biztonságpolitikai intézkedés számára egy külön költségvetési sort hozunk létre. Véleményünk szerint így nem igazán lehet elérni az átláthatóságot, már adtunk részletes információt minden egyes intézkedés költségvetését illetően, és küldtük ezt az önök szakbizottságának. Öt napon belül el tudjuk küldeni a misszióknak a költségvetését, és amikor megmutattuk ezt a parlamenttel, közben meg kell próbálnunk megtalálni más módját annak, hogy elérjük ezeket a kötelezettségvállalásokat. hogy a tanácsban is megállapodásra van szükség a tagállamokkal ezt illetően, egy későbbi fázisban. A tartalék létrehozásával kapcsolatban tudjuk, hogy ez a parlament számára és fontos, és ezt később meg kell a tagállamokkal majd. De egy ilyenfajta tartalék csökkenti az Unió azon képességét, hogy gyorsan reagáljunk konfliktusokra, illetve krízisekre. de továbbra is halandóak vagyunk tárgyalni erről a képviselőkkel. Végezetül elnök úr, hadd mondjak még egy-két szót az Európai Külügyi Szolgálatról. Krisztofenszon úr itt van a teremben, aki illetékes, és szerintem ő is meg tudja erősíteni, amit mondok. Mi értjük, hogy mit szeretnének a képviselők, tudná, szeretnék tudni, hogy mi a helyzet a költségvetéssel, és jelenleg az Európai Bizottság előkészíti a módosítóit, tehát én is, amint kilépek innen, ezzel fog foglalkozni. A célja ennek a javaslatnak az az, hogy az Európai Bizottság szeptember 15-én ezt elfogadja. Ezt mi úgynevezett módosító levélnek hívjuk, és a szerződés értelmében a parlament első olvasatáig benyújthatunk egy ilyenfajta mosdó levelet, tehát önök ezt meg fogják kapni, ezt a levelet, ezt a módosítót az első olvasatig. Eston asszony teljes mértékben részt vesz ennek a javaslatnak az előkészítésében. Szeretném megköszönni a jelentéskészítőnek a nyíltságát, illetve azt a készségét, hogy hajlandó volt velünk együttműködni, és remélem, hogy ezt a gyümölcsöző együttműködést az elkövetkező időszakban is folytatni fogjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Miller úr! Most Szalafranka úrra hagyjuk, hogy össz, lezárja a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Meghallgattam a kollégákat, és úgy gondolom, hogy személyre szabott választ tudok adni, hogyha ezt az idő lehetővé teszi. Köszönöm Galtieri úrnak, szerintem megnyugodhat a Palesztinával kapcsolatban egy támogatott kompromisszum született, amit az egész bizottság is támogat. Továbbá önök tudják, hogy a Madridban milyen, aláír, milyen megállapodás került aláírásra az unió külszolgálatával kapcsolatban azzal kétségeim vannak, hogy mennyire életképes ez költségvetési szempontból. Kétségtelen, hogy egy külön kiküldöttünk legyen Tibetben, azért ennek mégiscsak vannak diplomáciai szempontból ellenérvek. Tunéziát illetően értem, hogy a zöldeknek ez egy nagyon kényes téma de semmiképpen nem szerettem volna a, ö, valamelyik országot ö, mutatni, mert fontos, hogy egy jó ellenőrzést valósítsunk meg az Európai Unió költségvetési végrehajtásán, illetve a nemzeti indikatív program végrehajtásával. Más országokkal is megtehettük volna, vagy más földrészekkel a költségvetési úton nem szabad ilyen dolgot tenni, legalábbis ez az én személyes véleményem. Köszönöm szépen Ayatamaki asszonynak. A negatív magatartása tanácsnak egyáltalán nem meglepő. A költségvetési egyezkedés az mindig egy elméleti vita, és mindaddig, amíg nem hallgattuk meg valamennyi felett, meg kell hallgatni a költségvetési javaslatokat. Szó volt itt az operatív sorokról, szerintem teljesen is jogos a felvetés. Az egyetlen kérdés, ami ö, nyitott marad, ezek a ö, fizetési ö, előirányzatok. Ez a attól függ, hogy milyen a politikája az uniónak, amikor a kompromisszumokat kell eh, kielégíteni. Rá szeretnék még mutatni az alapjogokra, illetve az emberi jogokra, a csatlakozási eh, jog. De mindazok, amik a eh, fizetési, kifizetési előirányzatokat illeti, egyetértek, az fontos, hogy milyen mértékben tudjuk a benyújtott kéréseknek jobban eleget tenni. Osztom az aggodalmat, és van egy másik elem is, amit ön nem említett, illetve én magam sem említettem, a pakisztáninak nyújtott segítség. csak egy olyan terület, ami a fejlesztési bizottsághoz sokkal inkább tartozik, mint hozzánk. Tehát ez, itt van egy felelősség megoszlás, és ezt tiszteletben kell tartanunk azt sem tudjuk, hogy milyen mértékben fog ez majd hatni a 2011-es költségvetésre, eltekintve attól a 70 milliótól, ami a pakisztáni elnök meghívásával kapcsolatos a költségvetési időszak során. A tanácssal való megállapodás vagy egyezmény, itt utalok arra, amit a bizottság is elmondott, vannak bizonyos speciális missziók, amiket talán jobban előtérbe kellene helyezni, és nagyobb költségvetési átláthatóságot kellene adni nekik. Szerintem nem kell mindegyiket külön-külön kiemelni, hanem racionálisan kell eljátszani. Tehát itten a kísérleti projektekkel kapcsolatban nem szabad nagyon ortodox megoldásokat alkalmazni. Most Munyisz asszonynak az észrevételeire térnék vissza, ami az együttműködés, a kétoldalú együttműködés kérdését illeti az Egyesült Államokkal. Ez a tevékenység egy többlettevékenység, ez nem fogja sérteni vagy csorbítani azokat a tevékenységeket, amelyeket terveztünk ezzel az iparosodott országgal. Megkérdeztem a másokat is, nem tudom, hogy van-e igazi megosztás a szokásosan aláírt kötelezettségvállalásoknak megfelelően. Van egy állásfoglalás a transatlanti kapcsolattal, és abban az van, hogy az Unió erőfeszítéseit költségvetési szempontból például, amit tevékenységre, tanulmányokra fordítunk, vagy arra, hogy a két fél között javuljanak a kapcsolatok, ezeknek mindenképpen az úgynevezett think tankekre kell épülniük, amelyeket az Egyesült Államokban dolgoznak ki. Tehát valójában arról van szó, hogy tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalásainkat, de e, fontos lenne, hogy ezek a cinkcenkenk inkább Európában e, kerüljenek kidolgozásra. Egy picit kellene emelni a politikai támogatást is, amire szüksége van a parlamentnek, és ezért gondoltuk, hogy fontos lenne egy kompromisszumos megfogalmazás, ami Brock úrnak a megfogalmazását egészíti ki. Ez nem fogja módosítani a más iparosodott országoknak szánt összegeket, de hozzátenne valamennyit. Köszönöm Gomez asszonynak a az észrevételét ő beszélt arról, hogy milyen támogatásokat kap a biztonsági eszköztár. Köszönöm valamennyi kollégának a munkáját, a bizottság képviselőjének is köszönöm, hogy szeptember 15-től beterjesztik a költségvetést. A módosító indítványok sokkal bővebbek, teljesebbek, mint az enyém. A Palesztinára is javasoltunk egy összeget, ezzel egyetértenek. Megfegyegyeztem az administratív költségekkel kapcsolatos aggodalmait a bizottság képviselőjének. Sajnos ezt nem tudtuk módosítani a politi szomszédsági politika keretében. Kollégákkal erről majd még hétfőn fogok beszélni, de mint ez ön is tudja, ennek a költségvetési eljárásban vannak taktikai elemei. Hétfőn fogjuk majd még ezt ezt eh, letárgyalni általánosságban, a, és a Költségvetési Bizottságnak kell elfogadnia. Már 18 millió van, ami túl van a tartalékon, tehát itt mindenképpen korrekciókat kell majd alkalmazni. Úgy gondolom, hogy elmehetünk abba az irányba, amit Galteri úr mondott, támogatni kell, a, világossá kell tenni az álláspontjainkat, hogy a prioritásaink eh, a költségvetési folyamat végén ne higuljanak fel, és ne tűnjenek el az általános kompromisszumokban, a Költségvetési Bizottságban. Hétfőig meg fogom vizsgálni az önök által elmondott aggodalmakat, és megnézem, hogy van-e még lehetőség arra, hogy javítsak ezeken, hogy a módosításokon lehet, hogy az általános álláspontját nem tudom javítani a bizottságunknak. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak, és köszönöm mindenkinek a javaslatát elnök. Én is mindenkinek köszönetet mondok, természetesen a jelentéskészítőnek, és nagyon jól tudjuk, hogy 20-án a következő a 20-án lesz a következő ülése bizottságunknak, szeptember 6-án, 7-én. És akkor most jön a következő pontja a napirendnek, ez pedig az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló rendelet, ami az Európai Külszolgálattal kapcsolatos. Gören Farm úr foglalkozott ezzel. Ez egy pénzügyi rendelet módosítása, ami az európai tisztviselők státuszával is kapcsolatos, és ez most a második fázis, ami majd a külszolgálattal kapcsolódik össze. Szárjusz Volszki úr jövő héten terjeszti elő a jelentését a a, jog, a jogállás módosítással kapcsolatban, ma pedig Farm kollégát hallgatjuk meg a költségvetési kérdésekről. Brock és Verhofstadt kollégáknak a munkája, valamint a nagyon értékes hozzájárulása Galtieri úrnak lehetővé tették, hogy a közelmúltban jóvá hagyjuk az intézményközi kereteket, és a, ide tartozik a költségvetés, a költségvetési ellenőrzés, pénzügyi és jogi ellenőrzés a tisztviselők jogállását tekintve. De a mi bizottságunk szerepe továbbra is alapvetően fontos és még mindig van bizonyos felelősségünk a külszolgálat vonatkozásában, tehát vége, részt kell vennünk a jogalkotási folyamatban annak érdekében, hogy az erőviszonyok és kapcsolatok tiszteletben tartásra kerüljenek, akkor már is megadom a szót Farmornak, de mivel nincsen sok időnk, kérném, hogy minél rövidebben fogalmazzon. 5-6 percben, ha lehetséges. Ezt megköszönném. Köszönöm, elnök úr. A lehető legrövidebbre fogom. Ön is mondta, a pénzügyi rendelet módosításáról van szó a külszolgálat létrehozása miatt. Ez a rendelet, ez az egyik olyan terület, ahol együttöntési jogkörünk van, úgyhogy befolyásolhatjuk. A véleménynek az az alapja, hogy megszületett a madridi egyezmény a külszolgálatot illetően, és ezt megpróbáljuk módosító indítványokká alakítani, hogy most módosítsuk a pénzügyi kereteket Madridnak megfelelően. De van néhány terület, ami kimaradt a madridi egyezményből, vagy ahol túlságosan általános. Ezekben az esetekben részletekbe mentünk. A parlament a mai intézmények közé egyezménynek megfelelően cselekszik itt. A legfontosabb módosítók. A fő kérdések a 7-es, 8-as és 9-es módosítókban találhatók. A 7-es módosító. Tisztázzuk, hogy a külszolgálat amikor a költségekről van szó, külön intézményként lép életbe, és ezért aztán költségtervezetet kell benyújtaniuk, és hogy hogyan kellene ezt a felbecslést megtenni. De a hetesben van egy rész, csak a fejlesztési politikai és a szomszédsági politikai biztost illet, említjük, Georgieva asszonyt, biztos asszonyt is meg kellene említenünk. Nyolcas módosító, talán ez a legfontosabb. Egy munkadokumentumot írunk elő, amely a teljes költségvetési költségeket figyelembe veszi a külszolgálatot illetően. Itt részletezzük hogy hogyan álljon össze ez a munkadokumentum. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően tegyük ezt. 9-es módosító. Részletesebb, mint a madridi egyezmény. Ez az irányítási struktúrát illetően hogy legyen külön igazgatója a költségvetésnek. Ezek a legfontosabbak. Van azonban néhány más dolog, amit eddig nem vettem bele, de meg kell vitatnunk. Az első. A 2011-es költségvetés és a KKBP vonalak, sorok megjelenítése. Ezt most beszéltük át, és tudják, hogy ma az intézményközi szerződés keretében kell ezt tennünk, de most még a régi, a madridi még a régi alapokat veszi figyelembe, úgyhogy módosítanunk kell. Van egy elképzelésem, nevezetesen ne az intézmény közi egyezmény keretében, hanem az közös eljárás, közös döntés eljárás keretében tudjuk ezt le. Ezt figyelembe venni azt, amit elmondtunk a KKBP sorokról az előzőkben. Erről is beszélnünk kell. Egy másik pont korábban szóba került, az ISDP-t e illetően a biztonság és fejlesztési politikát. Nem csak az a fontos, hogy az EU mit tesz, hanem az is, hogy az egyes tagállamok mit tesznek, mert különben ez nagyon nehéz terület lesz. Nem akarok itt belemenni abba, hogy kinek mi a hatáskora, köre uniós vagy tagállami szinten, csak tisztáznunk kell a részleteket. Aztán születtek módosító indítványok, bizonyos technikai változtatásokról és talán majd beérkezik egy-két új módosító indítvány van, de a 7-es, 8-as, 9-es, ez a fontos, és aztán majd kiderül, hogy a KKBB és az egyes missziókról legyen egy külön módosító. Köszönöm szépen, Ferm úr! Köszönjük szépen a munkáját, köszönjük az előadását, és meg be is tartotta az időhatárt. Brokkur három perc. Herr Präsident. Elnök úr, rövid leszek a megjegyzéseimet illetően. Először is köszönetet mondok a kollégáknak. Úgy vélem, hogy úr jó úton halad, és úgy gondolom, hogy a módosítókat ebben a formájukban támogatni tudjuk, hiszen ez a megállapodás szellemében van. Úgy gondolom, hogy van még egy-két dolog, amit tisztáznunk kell a fő megbízott nyilatkozottáról is szó van, Guatiri úr is itt már javaslatokat tett a javítást illetően, lehet, hogy ezt is ki tudnánk használni. A parlament érdekét kell a legjobban megvédeni az állhatóságra vonatkozóan, és mindenképpen emellett még rugalmasnak is kell lennünk. Tehát úgy gondolom, hogy kompromisszumot kell kötnünk, amivel mindenki egyet tud élni, és úgy gondolom, hogy Galtieri kolléga sokat tett ennek irányában. Elnök úr, arra kérném önt, hogy amennyiben lehet, jó, gyorsan vitassuk meg a ö, munkatársak jogállásáról szóló szabályzatot, hiszen itt vannak ö, ö, különbözőségek, és be kell tartanunk a határidőt is, és sok időt vesztettünk már amiatt, hogy későn ratifikálták a szerződést. Úgy gondolom, hogy ha most meghallgatom ezt a ö, prezentációt, vagy megnézem ezt a képviseletet, vagy megnézzük a képviseleteket, hogy hogyan képviselik Európát Washingtonban, akkor úgy gondolom, hogy épp itt az ideje, hogy megszülessen ez a szolgálat, és hogy a minőség se szenvedje ezt meg, és úgy gondolom, hogy szükségtelenül nem kellene most időbeli korlátokat kiépítenünk, ezért örülök annak, hogy időben megszületik ez a jelentés a finanszírozással kapcsolatban, és remélem, hogy a munkatársakról szóló szabályzat is időben meg fog születni. Meglátjuk, hogy a jogi bizottságban mi történik. Mi egy olyan szakbizottság vagyunk, amely egy működőképes külpolitikát szeretne, más szabizottságoknak természetesen más prioritásaik vannak, és remélem, hogy a végső szavazásnál kiderül majd, hogy biztosítva van a saját érdekünk és saját célunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Brock úrnak. Brandner asszony következik három percre. Szeretnék gratulálni Ferme úrnak, és amit Brok úr mondott az afatet illetően, úgy gondolom, hogy egyetérthetünk azzal a nyolcassal, amit javasolt, és a tízes bekezdéssel, cikkel kapcsolatban, amikor a költségvetési hatásáról, illetve egyes delegált vezetőknek jó lenne, hogyha lenne lennének javaslatok az egyéni delegációzatokkal kapcsolatban. Ez nem minden a delegációra vonatkozik, hanem a delegációk vezetőire, mert úgy gondolom, hogy a bizottság itt eljárhat a parlamenttel történő konzultáció nélkül is általánosságban, viszont nem kellene a bizottságnak saját jogkörében döntenie erről. Tehát eh, ezzel kapcsolatban szeretnék valamilyen magyarázatot kapni, és a 12-es morsodással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon jó módosítás, tehát köszönöm szépen, és ennyi lett volna. Grazie, onorevole Brantre. Onor... Köszönöm szépen, Brantre asszony. Gualteri úr következik három percben. Fálm úr már nagyon jól elmagyarázta a szöveg tartalmát, hogy mi ebben a pozitív, úgyhogy erre már nem térnék ki, ami egyébként teljesen egyetértek vele. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni politikai szempontból, hogy mennyire fontos az, ami ebben a szövegben van, de az is, ami nincs benne ha összehasonlítjuk a Költségvetési Bizottság jelentéstevőjének az anyagát, és különösen, ha a pénzügyi szabályzat egyes cikkét nézzük, például az intézmények felsorolása. Szerintem az a struktúra, ami itt van, és amibe illeszkedik a külszolgálat, a tanács, Európai Tanács, amelyeket intézménynek tekintünk, mint hogyha E, lenne annak értelme, hogy azt mondjuk, hogy a tanácsot intézményként kezeljük, holott hát valójában az. Ez egy nagyon veszélyes vonal. Azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy a bizottság tehát a külügyi bizottság és valamennyi politikai frakció, aki nem ezt az álláspontot képviseli, azoknak adjunk egy jelzést, és mutassuk meg, hogy nem akarjuk is megint, megindítani ismételten az intézmény közi, közi vitát, hanem a felmentvény megadása érdekel minket a külügyi szolgálat esetében. Ami a feladatköröket illeti, azt hiszem, hogy mehetnénk abba az irányba, amit Farmúr mondott, és ez lehetővé tenni, hogy javítsunk a javaslaton, és megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi szabályzatban nem kellene beleírni bizonyos utalásokat a közös biztonságpolitikára. Nem a sorokat kellene meghatározni, hanem azt kellene, hogy mutass, meglássuk, hogy minden egyes bizottságnak meg kellene, hogy legyen a saját sora, és aztán majd eldöntik, hogy milyen missziókat, mik azok, amelyek az angol szövegben Nightem címszó alatt megjelenek, és amiket meg kellene tartani. Ami a bizottság aggodalmait illeti, egyáltalán nem kérdőjelezzük meg a közös biztonsági költségvetést, mert a külön rovatban különböző összegek vannak, anélkül, hogy ez problémát okozna. Köszönöm, mondja az elnök. A főképviselő képviselője a szó, Christopher Zanudé. Thank you very much, Mr. Ch- Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy azt mondta, hogy az AFET más figyelemmel követi majd ezt az ügyet. Szerintem ez jó ötlet. Fer úr, köszönöm szépen önnek is. a tervezetét. Ön mondta, hogy együttöntési eljárás keretében mozgunk itt. Szeretném hozzátenni, hogy korábban nem ez volt a helyzet, de de facto akkor is együttöntési eljárást követünk a tanács által elfogadott szöveg pontosan ugyanaz, mint amit a parlament július 6-án véleményként benyújtott. Nagyon fontos, hogy amit ön a második szakasznak hívott, a júliusi egyezményt tiszteletben tartsuk. Szerintem ez a szöveg, ez a véleménytervezet pontosan ezt teszi, tiszteletben tartja a júliusi egyezményt. Nem látok ezzel kapcsolatban problémákat. Fer úr mondta, nyolcas as módosítvány nagyon fontos. Tényleg, nagyon sok részlettel szolgál. készen állunk arra, hogy a kötelezettségeinket ezzel kapcsolatban teljesítsük, de a technikai megszövegezést illetően még szeretnénk hozzájárulni. Fontos, hogy a 85-ös cikk eredeti szándéka ne veszten el hogy ne csak az IES szerepére, a külszolgálat szerepére térjünk ki, hanem általában az unió működési költségeire is. Itt nem csak adminisztrációs költségekről van szó, bár ebből a módosítóból ez tűnik ki. Fermúr felvetette, hogy a pénzügyi rendeletet módosítani kellene a politikai nyilatkozatnak megfelelően. Persze ez nem az én hatásköröm. Ennek ellenére hozzátenném, hogy a politikai felelősségre vonhatóságról szóló nyilatkozat rámutatott, hogy ezt szélesebb intézményi egyezményekre is ki kell ezt terjeszteni. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy egy új eszköz alkalmazása megfelelő megközelítése. Brandner asszony, én úgy értelmezem a visszalépési jogot, hogy ez egyes egyéni delegációvezetőkre vonatkozik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Christofsen úr. Most pedig fel úré a szó, és bárki, illetve bármi, amit szeretne felvetni, ha van megjegyzése a bizottság javaslatára. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Ha Jól értelmezem, értettünk a véleményt illetően. Brantner asszony. És egyetértek Christopherson úrral is egyéni delegáció vezetékre vonatkozik. A bizottság az elveket magától nem változtathatja meg. És ebben megegyeztünk. Ami a második részt illeti, és a KKBP költségvetési sorokat. Ami eddig az intézmény közi egyezményben volt, ezt át kell venni más dokumentumba is, a staff regulationbe is, a financial regulationbe is, de ezt át kell vizsgálnunk. Nem tudom, hogy a költségvetési soroknak az egyénenként való átvizsgálása, részenként átvizsgálása hasznos lenne, meg kell vizsgálnunk. Nem hiszem, hogy a madridi egyezmény ellentmondana az én javaslatomnak, de vizsgáljuk ezt meg. Több mint tíz éve vitatkozunk arról, hogy a KKBP költségvetési sorát hogy kellene prezentálni. Én szívesen meghallgatom a javaslatokat, de szerintem a Financial Regulation keretében kellene ezt le tudnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm Ferm jelentéstevőnek. Lenne néhány megjegyzésem. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 7-e délután 6 óra. Sajnos mivel ugyanakkor szavaznak a költségvetés és az ellenőrzési szakbizottságban, Hát ez elég sajnálatos azoknak, akik nem angol anyanyelvek, de csak angolul lehet most benyújtani a módosító indítványokat ami a szakbizottsági szavazást illeti, a szeptember 20-án lesz. És az októberi második plenárison fogunk szavazni. Aztán a ütemtervünk itt a szakbizottságban Szeptember 6-a délután 7 órakor találkozunk, és köszönöm mindenkinek, lezárom az ülést.